Good morning, colleagues, if you would like to take your... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. A 15-ös napi rendi ponttal kezdjük a munkát ma délelőtt. A tanácsi elnökség számol be az Európolról, illetve Dánia az Európolhoz való csatlakozásáról 2017. május 1-ét követően. A Dán népszavazást követően, ahogy önök is tudják, a Dán kormány 2017. május 1 után az Európollal szeretne csatla, együttműködni, amikor az új Európol rendelet alkalmazásra kerül. Megbeszéltük már ezt korábban is a szakbizottságban, és a közelmúltban pozitív véleményt készítettünk Dánia vonatkozásában, hogy csatlakozon a harmadik országok listájához az Európollal való tárgyalások során. Ma az együttműködési megállapodás operatív tervezetéről fogunk beszélni, ezért először a tanács elnökségének adom meg a szót, majd az Európai Bizottságnak és az Európolnak. Aztán Diaz Demerra úrnak. Úgyhogy először az elnökséggel kezdjük. Csiliberti úr, parancsoljon öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ma délelőtti, délelőtt, ma délelőtti rövid beszámolómnak két része van. Először is rá szeretnék mutatni arra, hogy Dánia milyen fontos szerepet vállalt az EU belső biztonságában, főleg az Európollal kapcsolatban, majd elmondom, hogy milyen eljárás vezet a tanács végrehajtási határozatához, amelyet a tisztelt ház is megkapott kedden, március 21-én. Dánia és az Európa közötti jelenlegi együttműködés rendkívül hatékony. Dánia tulajdonképpen az egyik legfőbb hozzájárulója és felhasználója az Európol adatbázisának. A 29 fontos ponton ból Dánia 25-ben aktívan részt vesz. Hasonlóképpen, ami az üzenetközvetítő rendszert illeti, Dánia modell értékű a, tagá- a tagállamok számára, ami az Európai Információs Rendszert illeti. Dánia hozzájárul jelentős mértékben az Európai Unióban a hetedik helyet foglalja el. Ezért fontos, hogy május 1 jó együttműködési szint alakuljon ki. A cél az, hogy mindenféle hézagot kiküszöböljünk. Most áttérnék az eljárásra, amely a mai meghallgatáshoz vezetett. Valószínűleg emlékeznek rá, és az elnök úr is említette, a tanács konzultált az Európai Parlamenttel, és februárban a tanács egy végrehajtási határozatot hozott, melyel Dániát felvette a harmadik országok listájára. Ez azt jelentette, hogy az Európol megállapodást köthet Dániával. A tárgyalások azóta is folynak, és a múlt héten az együttműködési megállapodás tervezett Dánia és Európa és az Európol között a tanácshoz került, majd, ahogy ezt már hallottuk, március 21-én az, az Európai Parlamentbe. Ez a megállapodás tényleg új elemekkel rendelkezik az előzőhöz képest a harmadik országok számára. A megállapodás részleteit egyébként a bizottság és az Európol az én hozzászólásom után kifejti majd. A tanács dokumentum tervezete került ide a tisztelt ház elé, erre még az aláírások hiányoznak május 1 előtt. Még egy dolgot szeretnék elmondani, ez is elhangzott már korábban, hogy Dánia csak akkor vehet részt teljes mértékben az új Európol rendezetben, hogyha az alapszerződések 22-es szerződése értelmében beindul az eljárás. Ezért Dánia nem lehet az Európol tagja, nem is lehet, csak az együttműködés biztosítja a jövőben az Európol és Dánia között. Hasonlóképpen, mint a többi harmadik ország. Dánia sem az adatbázisokhoz nem férhet hozzá, sem döntéshozó hatásköre nem lesz. Tisztelt elnök úr, képviselők, tisztelt képviselők, szeretném végül megköszönni a lehetőséget, hogy tájékoztathattam önöket erről a határozatról tekintettel a dolog sürgőségére, hogy lezárulhasson ez a folyamat. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy prioritásként kezelje ezt a kérdést, és úgy hozza meg döntését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Berti úr. A bizottság nevében Amici asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok, tisztelt képviselők. Ma fontos lépés abban a folyamatban, amely azzal a szándékkal indult be, hogy Dánia csatlakozhasson ehhez az együttműködéshez. Az a dokumentum, amelyről az Európai Parlamentnek kell véleményt hoznia, közös nyilatkozathoz kapcsolódik. Juncker elnök úr, Tusk elnök úr december 15-én állapodott meg. Ez figyelembe veszi azt a véleményt is, amelyet az Európol vezetői megfogalmaztak, illetve a közös felügyelőbizottság véleményét az Európolnál, akárcsak az Európai Parlament véleményét a határozatról, amelyel Dánia a harmadik országok listájára kerülhetne. A közös nyilatkozatban való utalás, amiről most beszéltem, bizonyos fontos feltételeket tartalmaz. Ezek a feltételek a következők. Először is Dánia továbbra is tagja marad az EU-nak és a Schengeni térségnek. Másodszorban Dánia köteles teljes mértékben végrehajtani nemzeti törvényei körében az adatvédelmi irányelvet, a rendőrségi irányelve. A 2016 per 680-as irányábról van szó. Ezt a végrehajtást teljes mértékben le kell zárni 2017. május 1-ére. Harmadsorban Dánia egyetért a bíróság határozatának alkalmazásával, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos kompetenciáival. A dokumentum tervezet tükrözi ezeket a feltételeket, és engedjék meg, hogy néhány szóban illusztráljam, hogy hogyan is alakulnak ezek a feltételek a megállapodás tervezetben. Ami az adatvédelmet illeti, illetve az IDPS feladatait, a tizedik cikk negyedik bekezdésnek C pontjában utalás történik, rendkívül fontos utalás minden olyan adatvédelmi rendelkezésre, amely az Európol rendelettel kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy Dániát és az Európolt kapcsolataiban azok a rendeletek kötelezik, amelyek az Európol rendeletre bent találhatók, és amelyben az adatvédelmi garanciák találhatók, amelyek részét képezik a rendeletnek. Ezen rendelkezések között találhatók azok is, amelyek az adatvédelmi biztosra vonatkoznak az Európa vonatkozásában. Egyetlen egy aspektusban tér el Dánia helyzet a tagállamoktól, nevezetesen az együttműködési testület munkájában nem vehet Dánia részt. Egyébként ugyanazok vonatkoznak Dániára is, mint a többi tagára. Ahogy néhány perccel ezelőtt említettem, a tizedik cikk 4 per C pontja van az áll, hogy május 1-től Dánia az adatvédelmi irányelvben találhatóknak megfelelően jár el, ami a rendőrségi ügyeket illeti. Ami a bíróság határozatát illeti, a hatodik fejezetre utalnék a szövegtervezetben. Itt a fő cél, hogy egységes alkalmazást, értelmezést biztosítsunk a Dánia-Európol megállapodáshoz. Ennek érdekében a dokumentum tervezetben az áll, hogy a bíróság, a joghatóság amely ö, ítélkezik, ö, hogyha a Dán bíróságok esetleg valamilyen ö, problémát találnak az értelmezés terén. A bíróság hatá, hatáskörébe tartozik az is, ö, hogyha valamilyen jogorvoslatra van ö, szükség, illetve az Európol ö, felelősségét illetően is. Végezetül egy fontos dolgot szeretnék még megemlíteni, egy másik klauzát, amely ebben a szövegtervezetben található, és amelyet megerősítettek a parlament véleménye megszületését követően, amelyre már korábban utaltam. Az értékelési rendelkezése utalnék, amely a tervezet 25. cikkében található. Ezen rendelkezés értelmében a bizottság legkésőbb 2020. október 31-ig értékelést készít a megállapodás operatív hatékonyságáról, illetve hogy Dánia megfelele az adatvédelmi rendelkezéseknek. Az értékelést természetesen a parlament és a tanács rendelkezésére bocsátjuk, és ennek tükrében a bizottság 2020-21 április 30-áig benyújthat egy ajánlást a tanácsnak, amelyel engedélyezi a tárgyalások megkezdését, egy olyan megállapodás érdekében, amely kiváltaná a jelenlegit. Ennyit szerettem volna elmondani, mert úgy gondolom, hogy az Európol majd részletesebben beszámol erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Najman úr az Európol nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A megállapodás tükrözi a sajátos helyzetet, amelyben Dánia található majd május 1 -e után. Egyrészt Dánia EU tagállam, másrészt nem lesz része az Európa rendeletnek. Ez olyan helyzetet teremt, amely hasonló más harmadik felekhez, amelyek nem EU tagállamok, Dánia elveszti közvetlen hozzáférését az Európol rendszereihez, elveszíti szerepét, az Európol vezetésében betöltött szerepét, a különböző vezetőtesteltekben, alcsoportokban nem lesz, nem képviselteti magát. Operatív részvétele annyira korlátozódik, mint az összes többi harmadik félnek. és minden résztvevő tagállam konszenzusa és egyetértése szükséges mindehez. Dánia sajátos helyzetét a különböző pontok tükrözik. Dániának a GIP-nek megfelelő vagy hasonló összeget kell befizetni a költségvetésbe, ennek egyik része azt fedezi, amit majd a Dánia kér, a személyzeti ellátás vonatkozásában aztán az Európai Adatvédelmi Biztos, annak kerete finanszírozására, és el kell fogadni azt, hogy a bizottság 5 évet követően felülvizsgálja ezt a megállapodást, miután ez hatályba lépett. A további feltételek, amelyek nem vonatkoznak más harmadik felekre, egy-két további elemet tartalmaznak, a Norvégia plusz megállapodásként emlegetett megállapodás ez. Ezek előnyöket jelentenek, Ez azt jelenti, hogy Dánia 24 órában 7 egész hét alatt Dánó beszélő szolgáltatáshoz férhet hozzá. Másodszorban Dánia megfigyelő lesz az Európol vezetőtestületében és alcsoportjaiban, de ismételten el kell mondanom, hogy szavazati joga nem lesz. Harmadsorban Dánia továbbra is tagja lesz az olyan projekteknek, amelyek már beindultak, végül pedig közvetlenül tájékoztatást kap minden olyan információ esetében, amely közvetlenül érinti. Tehát ez az a négy fontos terület, amely olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket a továbbiakban Dániával kapcsolatban a megállapodás tartalmaz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Diaz de Mera úr a szó, aki az előadója ennek a témának, parancsoljon. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tanácsnak az előadást, bemutatást, illetve a bizottság és az Europol értékes tájékoztatásait. Kevés hozzáfűzni valóban van az elhangzottakhoz. Itt úgy tűnik, hogy a kompromisszum kialakulóban van. Úgy tűnik, a kompromisszum alakul ki a jelentéstevő tanács között, és nagyon fontos erre a jelenlegi helyzetre megoldást találni. Nem szeretnék kitérni arra, külön, amit az előttem szólók már megfogalmaztak. De azt gondolom, hogy egy intézmény közé eh, megnyugást eh, kereshetünk. Ha március 30-án eh, csütörtökön kerül sor egy további szakbizottság ülésre, a szakbizottságban fogadjuk el majd a jelentést, módosítók benyújtásának határideje április 11-e eh, vagy 12-e, és engedélyvel elnök úr, és szintén csütörtökön eh, szavazunk majd a plenárison erről a jelentésről, illetve április 27-én a szakbizottságban. Eh, február 14-én a plénison szavaztunk a tanács döntés Dánia bevonásával egy harmadik országokról készített listáról, amelyekkel az Europol megállapodást köthet. Ennek a szavazásnak az eredménye egyértelmű volt. 632-en szavaztak mellette, 10 ellenem. Ez pedig egyértelmű képet mutat, jelzi azt, hogy ez a parlament egyértelműen támogatja. Azt, hogy Dánia az európai kapcsolatokat tudjon fenntartani. Én annak idején is elmondtam ezt, most pedig csak megismétlem. Dánia nélkülözhetetlen az európaiak biztonsága szempontjából, illetve a dánok biztonsága szempontjából is fontos a közreműködésük. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Egy kolléga szeretett volna szót kérni, parancsoljon. Elnézést, itt vannak a Dán kollégák is mind, kérem jelezzék, amennyiben hozzá szeretnék szólni a vitához. Birgit, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Először is elnézést szeretnék kérni, hogy Katarina Csinicsi, aki elnök jelentés tevője a témának, nem tud itt lenni a mai ülésen ezen a fontos eszmecserén. Bejelentéstevőnek, jelentéstevőnek, Diaz-Nemere úrnak köszönjük szépen az eltökéltségét, illetve elismerjük Dánia erőfeszítéseit, az új adatvédelmi közösségi anyag megvalósítását, illetve 2015-ben a dánok úgy döntöttek, hogy május 1 távoznak az Európolból, mi sajnálatosnak tartjuk a népszavazás eredményét, de természetesen e, az eredményt tiszteletben kell tartanunk. A jelenlegi helyzet precedenst teremt, Eh, az ügynökségek kapcsán is. Dánia úgy döntött, hogy távozik az Európolból, továbbra is az Európai Unió teljes jogú tagja marad természetesen. Nyilván mindannyian egyetértünk eh, abban, hogy az EU-s tagország közötti információcsene kulcsfontosságú a szervezet bűnözése elleni küzdelemben és a eh, terrorizmus elleni küzdelemben. Éppen ezért ezt garantálni kell. Európai Parlamentként már elmondtuk véleményünket az elsfoglalási indítványban, ami Dánia felvételét illeti ezen harmadik országok listájára, amelyekkel az Európol megállapodást köthet, együttműködési megállapodást köthet. Ebben az elsfoglalási indítványban öt éves lejárati határidőt kértünk azért, hogy az átmenet zöggenőmentes legyen, illetve, hogy a 218-as cikk egyetemen, hiszen a szerződésben nagyon fontos, hogy Dánia és az arabok között stabil jogi alapokon nyugvó megállapodás köttesen, illetve együttműködés valósuljon meg a tanács, nem vette, illetve a tárgyok nem vették figyelembe a parlament véleményét. Nagyon fontos látni azt, hogy átmeneti jellegű a mostani időszak, amelynek célja az, hogy Dánia az Európol teljes jogú tagjává váljon, illetve hogy egy megfelelő nemzetközi megállapodás tagjává váljon, amely a tagországok és az Európai Unióság közötti megállapodást, illetve együttműködést szabályozzák. Szeretnék néhány személyes megjegyzést is tenni az anyaggal kapcsolatban. Nem fogok mindent megismételni, amit már elmondtam az első eszmecsere alkalmával a Libében. Fontosnak tartom ezeket a gondolatokat. Biztos vagyok abban, hogy mi mindannyian készek vagyunk arra, hogy megtegyük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a nagyon jó együttműködést folytathassuk Dánia és az Európol között. Kicsit össze vagyok zavarodva, illetve szomorú vagyok, hiszen úgy érzem, hogy itt hiányzik egy erőteljes tökél, csak az összes szereplő részéről, annak érdekében, hogy egy világos, megfelelő nemzetközi megállapodás szülessen. Szövegben, amit előttünk van, nem látunk egyértelmű időtervet arra, hogy ez a nemzetközi megállapodás megszülessen, ami egy minimális feltétel lenne, illetve az Európai Parlament jelentősebb bekapcsolódását biztosítanám, illetve én az összeszereplő részéről egyértelmű elkötelezettséget szeretnék látni abban, hogy Dániát támogatják a megoldás érdekében, illetve azért, hogy még egyszer eh, az Európol teljes jogú tagjává válhasson. Köszönöm szépen, eh, Birgit, eh, Visztassen úr. Dánul fogok hozzászólni a vitához. A Dán együttműködés de az Európa jövőben nagyon fontos, nem csak az Európa számára, de Dániel számára is elégedettek vagyunk mindazzal, hogy hol tartunk a jelenlegi folyamatban. Dánia az operatív előnyök nagy részét élvezi, a folyamatos egy nemzetközi együttműködést a súlyos bűncselekmények ellen, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben. Éppen ezért az ECR, illetve a Dán néppárt, akit én is képviselek, Szeretnék folytatni ezt az együttműködést, illetve szeretnénk, hogyha kevés akadály merülne fel a jövőbeni együttműködésekre nézve. Reméljük azt, hogy nem helyeznek ránk felesleges nyomást, hiszen a bizottságnak, tanácsnak, az Európának és Dániának is érdeke az, hogy lenni aktív résztvevője legyen a biztonságnak. Az ECR eddig ezt a megközelítést követte, illetve folytatni szeretnénk ezt a típusú hozzáállást, és nem szeretnénk olyan típusú záradékot, mint a sunset záradék és a külső értékes mechanizmusokat sem. Péter parancs, én is Dánul fogok szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégák hozzászólásait, Dias Demera úr munkáját, jelentéstevő munkáját aki elmondta azt, hogy Brüsszelt kritizálhatjuk a bürokrácia miatt. Köszönöm szépen a kollégáknak ezt a konstruktív hozzáállást. Mindez azt jelenti, hogy nagyon közel járunk ahhoz, hogy megmentsük Dániát attól, hogy távozzon az Európolból. Természetesen nem európai érdek az, hogy Dánia, még akkor is, hogyha kis ország vagyunk, biztonsági problémát jelentsen Európa többi része számára. Az Európol egyre hatékonyabbá válik, az együttműködés központja, amely nagyon fontos a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Egy évvel ezelőtt került sor a a Brüsszelben, illetve a terrorista fenyegetés azóta sem csökkent városainkban. Tehát az együttműködésnek nem lehetnek gyenge láncemei. Akkor is, amikor a külső határokról van szó, akkor is pedig, amikor városainkról, utcainkról van szó. Tehát ezzel Dánia hozzáférhet az Európol adatbankjához. Azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne az Európol számára, illetve Dánia számára, hogyha teljes jogú tagja lenne az Európolnak. Nem vagyunk teljes jogú tagok, Éppen ezért nem férünk hozzá ugyanúgy mindenhez, nem tudjuk élvezni az együttműködés gyümölcseit teljes mértékben. Ez a megállapodás azt gondolom, hogy nem fog sokáig tartani, éppen ezért jó elgondolás az, hogy ha megnézzük a megállapodást, és ezt újban megvizsgáljuk, fontos, hogy az értékelésről is szó essék az Európai Parlamentben, jó, hogy a bizottság készítette értékelést, de az Európai Parlamentet is be kell vonni ebbe a munkába, azért, hogy egy nyitott, demokratikus, átlátható módon megvitathassuk a megállapodás értékelését. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködést. Okay, thank you very much. Uh, Mr. diaz I don't know if you want to, if no one else wants to speak. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kérem még valaki szó, de ez mire úr, nem? Nekem is van megjegyzésem, de szívesen átadom az első helyet. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a konstruktív megközelítésért. Ebből a nagyon is eredeti jogalkotási helyzetből sikerült valahogy kilábalni. Elnök, senki más nem kér szót? Akkor nekem lenne egy rövid megjegyzésem. Mielőtt az ütemtervetéstét elmondom, én is szeretnék reagálni Birgit Zippel által megfogalmazottakra. Azt hiszem, hogy itt a legfontosabb kérdés az, hogy mielőtt a jelentéstervezetet megnézzük, hangsúlyoznunk kell, hogy parlamenti előjogok forognak kockán. Itt azt hiszem, hogy kicsit szerényen fogalmaztunk, de nagyon keményen dolgozott a parlament, illetve a szakbizottság, és a tanács és a bizottság ezzel tisztában van. Ez a megállapodás természetéből adódóan nem lesz tökéletes. Ezt mindannyian elismerjük. Azonban született egy politikai konszenzus, ez pedig arról szól, hogy Dánia legyen az Európol tagja, most meg kell próbálni elérni azt, hogy a parlament minél inkább átláthassa a helyzetet. A bizottságtól jelentést fog kapni a parlament, és aztán majd megnézzük a nemzetközi megállapodások kérdését ismét. Tehát köszönöm szépen Diazemerre úrnak azt, hogy nagyon is alaposan követte ezt az ügyet, és természetesen tudom, hogy milyen milyen aggályok vannak. Well, let me just um, set out the timetable. Akkor elmondanám ismét az ütemtervet. Március 30-án mutatjuk be a jelentéstervezetet. Valószínűleg április 5-e lesz a módosítók határideje, de Mr. pedig elmondta, hogy április 12-én fogunk szavazni. és az áprilisi plenárisra visszük majd ezt a témát. Tehát ez az ütemtervünk, köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. És ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárom. Tisztelt kollégák, lépjünk tovább, a 16-os napi rendi pont. Ez pedig a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályokra vonatkozik. Szilvi Intfeld januárban egy jelentés tervezetet nyújtott be, ahol a piachoz való hozzáférés, a nyelvtanulási lehetőségeket vitattuk meg, illetve a kiskorúak jogait. 491 módosító született, ezeket fogjuk most megvitatni, tehát először megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy a módosítókra reagáljon, illetve tájékoztasson, hogy hogyan is áll ez a téma. Sophie. Igen, köszönöm szépen, Claude. Nos, nagyon gyorsan, valóban majdnem 500 uh, módosító született, most dolgozunk a kompromisszumos módosítókon. Két hosszú-hosszú árnyékjelentéstevői ülés volt, és elég sok kompromisszumban sikerült megállapodni. Még egy-két kérdéses módosító van, de eléggé biztos vagyok abban, hogy sikerül majd megállapodásra jutni. A politikai frakciók nagy többsége, hanem is mindenki támogatni fogja ezeket. Vannak olyan módosítók, amelyeket ugyan tisztában, illetve tiszteletben tartok, mégis azt látjuk, hogy pontosan az ellentétes, ellentétes irányba mutatnak, ezért ezeket ugye nagyon nehéz lenne a kompromisszumba belevenni, de hát pontosan ezért van szavazás. Miről is van szó? A definíció, a hatáskör, az információ, a kérelmezőknek nyújtott információ, és így tovább. Elnézést, Szofi, szól közben az elnök. Itt még mindig folyik a munka, úgyhogy kérem, hogyha beszélgetni kívánnak, akkor menjenek ki a teremből. Szofi, tessék, téd a szó. Tehát módosítók születtek a fogvatartás témájában, az utazáshoz való jog, tehát más országokba vagy harmadik országokba való utazáshoz való jog, témájában a munkaerőpiachoz való hozzáférés nyelvi, képzés lehetősége, a gyermekek helyzete, illetve milyen fogadási szükségletek vannak, közegészségügyi kérdések, és így tovább. Ahogy elmondtam, még van egy-két kérdés, amiben nem állapodtunk meg, de a nagy többségben sikerült megállapodásra jutni. Száz százalékban természetesen nem értünk egyet minden apróság tekintetében, de természetesen az ide vonatkozó rendeletekkel, jogszabályokkal összhangban kell lenni, mint például a Dublini rendelet, tehát egy elég bonyolult munkát végeztünk, de elég jól haladunk, úgyhogy bizonyára sikerül majd megállapodásra jutni ezen kompromisszumok, még fennálló kompromisszumok esetében is. Rendben, köszönöm szépen és akkor az álnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Valóban megpróbáltuk összefogni a különböző politikai frakciók véleményét, és ahogyan Szofi is elmondta, ez nem mindig könnyű. Bizonyos döntésekkel egyetértünk, például az egyetlen egy hatóság kinevezése, amely a hatóság összefogna bizonyos kérdéseket, például a kiskorúak védelme, illetve jobb integráció biztosítása, nyelvi kurzusok és így tovább. Nem mindennel értünk egyet, vannak olyan taktikák, amelyekről beszéltünk az árnyék jelentéstevő éléseken, és ezeket nem igazán, nem igazán helyeseljük. Ezen kívül a 15-ös cikk második bekezdésének második része a munkaerőpiaci körülményekre mutat rá. és itt is azért kérdőjelek vannak. 3-as, 5-ös, 7-es módosító esetében azt mondjuk ki, hogy a nemzeti illetékes hatóságok, illetve a helyi hatóságok nemzetközi védelmet nyújthatnak, attól függően, hogy melyik befogadó országról van szó. Ez egy önkéntes eszköz, egy önkéntes lehetőség, amely esetleg segítheti az integrációt. Ez egy olyan javaslat, amely a kompromisszumban benne van. Köszönöm szépen. Szocialista árnyékjelentéstevő kapja meg a szót. Kéti, tessék. Igen, itt a nevem miatt mosolyognak a többiek. Nos, először is szeretném támogatni a jelentéstevőt, hiszen a pozitív ösztönzőkre összpontosított, nem pedig a büntető intézkedésekre, a másodlagos mozgás megakadályozása érdekében, illetve javítani kívánja a befogadási körülményeket, Ö, és ez is helyesendő. Ezen kívül azt látjuk, hogy széleskörű politikai támogatást élvez az a gondolat, hogy ne lehessen fogva tartani gyermekeket pusztán azért, mert menekült kérelmet nyújtanak be. Aztán az is egyértelmű, hogy az alap, alapjogokat jobban fönn kell tartani, jogi tanácsadásra van szükség, illetve az integrációs területen, például a nyelvi kurzusokhoz való hozzáférés nagyon fontos. Ami a munkaerőpiachoz való hozzáférést illeti, nos, természetesen tudom, hogy a, úgy lehet legjobban integrálódni egy társadalomba, hogyha a munkát kap az ember, azonban meg kell akadályozni azt, hogy a menekültügyi rendszert félre értsék és visszaének vele, és a gazdasági migránsok öm, sugárútja legyen. A kérelmezést követően 9 hónapos a határidő, ezt a bizottság 6 hónapra szeretné csökkenteni, és itt az a javaslat született, hogy, hogy a munkaerőpiacba azonnal beléphessenek a kérelmezők. Aztán azonban elképzelhető az is, hogy egy pár hónapos munka után visszaküldik őket, mert lehet, hogy nem megfelelő okból kértek menekült ügyi státuszt. Természetesen tudom, hogy a gyorsított eljárásban nem biztosítunk munkaerőpiachoz való hozzáférést, azonban elképzelhető, hogy később a gyorsított eljárást érvényesítik egy-egy kérelmező esetében, ezért azt javasoljuk, hogy a munkaerőpiachoz való hozzáférést a gyorsított eljárás véglegesítése után erre ekkor legyen lehetőség, tehát ez, ez egy két hónapos határidő. Ha ezt a két hónapos határidőt betartjuk, akkor azt hiszem, hogy ez a gyorsabb integrációt is ösztönzi. Várjuk a további közös munkát a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevővel. Alaho az ECR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ambíciózus munkájáért. Sajnos a megközelítése olyan jellegű, hogy azt az ECR nem támogatja. A legnagyobb kihívás az az, hogy a menekültügyi rendszert ne használják a gazdasági migránsok, illetve ami a másodlagos mozgást illet, illetve a menekült, ügyi, menekült státuszban való válogatást, ezt is szeretnénk elkerülni azonban ösztönözni kívánjuk azokat, akik szabályszerűen járnak el. A menekülteknek valóban alapvető jogokkal kell rendelkezniük, azonban ide nem tartozik a hazugság, a nem együttműködés, illetve a szabálysértés következmények nélkül. A jogok és kötelezettségek között egyensúly kell, hogy legyen. Harmonizálnunk kell standardjainkat, szabványainkat, azonban ezeknek reálisnak kell lenni minden tagállam számára gazdaság és más szempontból. Amennyire túl, amennyiben túlságosan általánosak ezek a szabványok, vagy túlságosan ambiciózusok, akkor nem érjük el az egyenlő mozgásteret, és lesznek olyan tagállamok, amelyek vonzóbbak lesznek, mint mások. Támogatjuk alapvetően a javaslatot, de azt úgy látjuk, hogy nagyon sok, nagyon sok hiányosságot mutat, és nem a megfelelő irányba megy. Például az eltűnés elkerülés érdekében fogvatartás lehetőségét biztosítjuk, a kompromisszum pedig ezt a lehetőséget túlságosan korlátozza. Igazából a hatóságok nem nem tudják bebiz, bebizonyítani azt, hogy el akar-e tűnni egészen addig, amíg el nem tűnik egy-egy menekült kérő. Ami a kiskorúakat illeti, itt 16 16-17 éves fiatal férfiakról van szó, vagy akik, akik nem sokára betöltik ezt az életkort. Ez a legnagyobb kihívást jelentő korcsoport, és ez az egyik jogi ok annak hátterében, hogy a letartóztatást biztosítanánk majdnem mindenki, a kiskorúak is eltűnnek, amennyiben a menekült kérelmüket visszautasítják. A különleges befogadás igényen rendelkező kristálya egyre bővül. Egyértelmű, hogy a gyermekek, a terhes nők, illetve a kínzások áldozatai, valamint a fogyatékkal élők rajta kell, hogy legyenek a listán. De itt a leszbikusok, a homoszexuálisok, a transzexuálisok, az egyedülálló nők, és így tovább, mind-mind rajta vannak a listán, ezzel nem értünk egyet. Ezen túl a 19-es kompromisszum tiltja azt, hogy a különleges befogadás igényen rendelkezőt fogva tartsák, tehát tulajdonképpen lehetetlen így bárkit fogva tartani, még akkor is, hogyha erre szükség lenne megfelelő szankciókra van szükség azon személyek esetében, akik eltűnnek, illetve nem felelnek meg a jelentéstevési kötelességnek, vagy esetleg az integrációs intézkedéseket nem hajlandók tiszteletben tartani. A 19-es cikk első bekezdése arról szól, hogy ezen esetekben a napi díjat visszavonják. A 17-es kompromisszum egy további feltételt szab meg, megfelelő, mondván, hogy emellett azonban megfelelő életkörülményeket kell biztosítani, életszínvonalat. Véleményünk szerint ez tulajdonképpen az egész szankció eltérítő hatását lenullázza. Én a szociális juttatásoktól eleshetek saját országomban, hogyha bizonyos alapvető kötelességeknek, kötelezettségeknek nem teszek eleget. Ugyanez kell, hogy vonatkozzon a menekült kérőkre. Ezek a követelmények nem észszerűtlenek, és nincs semmilyen jogos oka egy kérelmezőnek arra, hogy ne feleljen meg ezeknek. Tisztelt elnök úr, zárósképp, zárásképpen hadd mondjam el, hogy jó pár módosítót benyújtottunk. Ezeknek a célja, hogy pontosítsuk, hogy mi a menekültek kötelezettsége, az administratív terheket csökkentsük a tagállamok számára, és kevésbé tegyük vonzóvé a menekült kérelmet azok számára, akik valóban nem jogosultak erre, erre vonatkozóan. Módosítókat nyújtottunk, meg kérjük, hogy vizsgálják meg ezeket. Köszönöm, Cornélia Ernst. Zunächst erstmal möchte ich meinem Vorredner. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az nem szólok meg, illetve el szeretném mondani azt, hogy itt egy eh, nem elriasztás irányelvvel dolgozunk, hanem egy felvétel irányelvvel, tehát itt egy kis különbség van, és az Európai Unió tudatosan döntött úgy, még mielőtt mi itt leültünk volna, hogy egy felvételre vonatkozó irányelvet fogad el, ez szabályozza a befogadási feltételeket, és azt gondolom, hogy fontos ennek céljáról is beszélni. Ez az első pont. A második pont. Azt gondolom, hogy ami itt az asztalon van, ezt meg kell védenünk. Hogyha csak egy részét sikerül keresztül vinni, akkor ez menekültek helyzetén javítanak, akik hozzánk jönnek Európába. És azt gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon sok civil szervezet elgondolását, tagország véleményét vette bele a jelentésébe, nem egy oldalon közelítette meg a témát, és ez a megfelelő eljárás, ami az egyes pontokat illeti. Ha megnézzük a speciális csoportokat, amelyekről már többször szó volt, jó az, hogyha azt mondjuk, ők olyan emberek, akik speciális igényekkel rendelkeznek, eh, meg kell vizsgálni ezeket a speciális csoportokat. Tehát mindig is lesznek különbségtételek, lesznek egyedülálló nők, akik eh, ugyan nem rendelkeznek speciális igényekkel, de mégis speciális csoportot képeznek. Nagyon sok egyedülálló nő érkezik Európába, akik már nem, nem csak hogy a saját hazájukban, hanem a, az utazás alatt is szörnyű tapasztalatokra tettek szert. Nagyon sok iraki nő eh, távozik Irakból, akiket a Daesh megtámadott a hazájukban. Hát nem azt jelenti ez a szabályozás, hogy mindig mindenkit érint mindez, de meg kell nézni az egyes speciális csoportokat. Ez óriási előrelépés, ez eddig még nem történt meg, és az egyik legnagyobb kritika az elmúlt években pontosan ez volt. Ami a családot illeti, a család összetételét, ez mind-mind pozitív, és ez az, ahhoz fog vezetni, hogy a szociális inklúzió más jelentést kap majd, mint korábban. Én ezt jónak tartom. Ami a nyelveket illeti, igen, fontos, hogy ezeket a kurzusokat, tanfolyamokat fel kell ajánlani, ez szerepel a szövegben. Bennünk felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a nyelvi nyelvtanfolyamokon a költségekben való részvétel. Úgy érezzük, hogy ez különbség korábbi javaslatokhoz képest. Azt gondolom, hogy nyelvtanfolyamoknak ingyeneseknek kell lenniük, hiszen mielőtt bárki el tud igazodni egy tagországban, fontos, hogy birtokolja a nyelvet. De ezt el tudjuk képzelni, hogy mennyire fontos megtanulni egy adott nyelvet. És azt gondolom, hogy itt válasszuk azt az utat, hogy a nyelvtanfolyamokat. folyamokat ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni. A többi területet illeti, a ügyes ötös pontokkal kapcsolatban a 16-os cikkben problémáink vannak. Ezt nem tartjuk igazán kedvezőnek, azért én nem bízom abban, hogy a tagországok ezt ne használnák ki szégyenletesen úgymond, ezt megteszik ugyanis. A lehet szabályozás, a mély ami nem kötelező érvényű, nem igazán szerencsés megfogalmazás. Ami a fogvatartást illeti, mi baloldaliak jelentős problémákat látunk ebben. Itt olyan feltételek szerepelnek, ami a korábbi vizsgálatokra vonatkozik a speciális igényeket illetően, ezt ugyan előrépésnek tartjuk, és ezen a szinten mozoghatunk, ami a munkavilágát illeti. Itt egy olyan dologról beszélünk, hogy nem létezik. Ha egy szíriai orvos erre az én régiómban érkezik. Kitűnően képzett, viszont ez a szír orvos nem tudott dolgozni az első pillanattól kezdve. Először meg kellett tanulni a nyelvet, tájékozódnia kellett. Hát ez néhány hónapot időbe vett. Viszont utána volt egy kórház, aki hajlandó volt őt felvenni, gyakorlatot kellett végeznie, és lehetővé tették számára munkavállalást. Tehát ez egy példa arra, olyan eset, amikor valaki magasan képzett, de nem lehetett őt azonnal betagozni a munkaerőpiacra. De hogyha a hónapokat nézzük, sok hónapban nem történik semmi, és egy másik igény is megjelenhet, például az, hogy először a nyelvet kell megtanulni, ezt jónak tartom. Mi van még itt? Lehet, hogy voltak olyan dolgok, amiket kihagytam. Jónak tartom azt, hogy megnézzük először a Dublini megállapodást, hogy ebből mi kerekedik ki, ne rögzítsünk már most uh, mindent, várjuk meg, hogy ez hogy alakul. Do you want to take that? I think we got the general drift. Azt hiszem, értjük az általános vonalat, és egyértelmű volt az ellentét az előző hozzászólóhoz képest. Ez csak tény, semmi más. Akkor befejezte, de mindenképpen megértettük, hogy milyen irányba tartanak a, a módosító indítványok. Akkor most a zöldek jönnek. Köszönöm szépen. Csak megvárom, amíg mindenki fölteszi a fülhallgatóját. Szerettem volna köszönetet mondani Szofinak mert hát nagyon jó munkát végzett a kompromisszumok terén, és nagyon jó volt a hangulat az együttműködés során az árnyékjelentés készítők között. Ez az egyik legfontosabb jogszabály, amivel foglalkozunk most itt eh, ezen nagy menekültügyi csomag keretén belül, hiszen most van a korszerűsítés, úgy gondolom ez egy nagyon fontos irányelv. nincsenek azonos feltételek a különböző tagállamokban, úgyhogy ezért tartunk attól, hogy majd mindenki válogatni fog a menekült jogot biztosító országok között, viszont szeretnénk, hogyha legalább a minimális feltételek azonosak lennének minden országban. És szeretnénk javítani a rendszereinken, szeretnénk, hogyha minden tagállam megfelelne azoknak a jogszabályoknak, amelyeket eddig hoztunk. Az előzőekhez képest javulás tapasztalható, de sajnálatos módon még mindig hiányosságokat tapasztalok a gyerekek vonatkozásában. Azonban most valami olyasmiről szeretnék beszélni, ami nekem nagyon fontos. Ez pedig a, azokra vonatkozik, akik már munkát vállaltak, és nem tudták folytatni ezt a tevékenységet, vagy pedig munkavállalási engedélyt kell kérniük, nem pedig menekült státuszt. Nagyon sokan tartanak attól, hogy túl sok jogot biztosítunk számukra. Svédországban nálunk van egy olyan rendszer, amelynek értelmében, hogyha a kérelmező és a hatóságok is úgy érzik, hogy négy hónap alatt nem lehet megoldani ezt a kérdést, akkor ez a személy felmentést kaphat a munkavállalási engedély kérelme alatt, alól. És így elkezdhet dolgozni. Mert az eljárás elhúzódhat hosszabb ideig, mint négy hónap. Tehát, hogyha az illető már több hónapig dolgozott, akkor csatornát válthat, és nem menekült státuszt kérelmező lesz, hanem munkavállalást igénylő. Nem tapasztaltuk azt, hogy többen jöttek volna ennek köszönhetően, ellenkezőleg. Inkább azt mondanám, hogy a menekült státuszt biztosító rendszert nagy mértékben tehermentesítette. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, mi azt mondjuk, hogy ez nem föltétlenül szükséges, azt mondjuk, hogy a tagállamok másképp is eljárhatnak, és ez fontos. Ezen korlátozott számú hónap miatt, amiről beszéltünk, az előttem szóló két hónapot emlegetett, nyilván csak az valódi kérelmezők maradnak, akik nem azok, azok kiesnek. És így kevesebb szenvedést okozunk, mert nagyon nehéz menekő státuszt szerezni a tagállamainkban. Ha például valaki afganisztáni, akkor nem föltétlenül kapja meg. Néhányan igen, de nem mindenki. Az afgánok elsősorban menekült státuszt kérnek, mert ugye konfliktusos területről érkeznek. De mi itt Európában őket, az afgánokat gazdasági migránsoknak tekintjük. Úgyhogy nagyon fontos, hogy így eljárhassunk, és ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy ezt a fajta szabályt vezessék be rendszereikbe. Feltételezem, hogy Erről az eszmecserét még folytatjuk az árnyékjelentés készítők ülésén, és biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a jó megoldást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most Szofinak adom vissza a szót, és akkor lezárhatjuk ezt a pontot. Vagy az elnökség szeretne először szólni? Elnézést, parancsoljon. Abela asszony, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék először is gratulálni az eladónak és az árnyékjelentés készítőknek, mert jelentős előrelépés történt ebben a témában. De megragadnám ezt az alkalmat arra is, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a tanácsban mi történt azon két testületnél, amely foglalkozik ezzel a témában. Először is a menekültügyi munkacsoport a szlovák elnökség alatt foglalkozott ezzel a témával, és a Málta elnökség során több cikket is megvizsgáltak ebben a témában. Az összes többi javaslat és a CES csomag tükrében. Ezeket az eszmecseréket három csoport folytatta, három területen folytatták, a garanciák, a másodlagos mozgások, és a szociális jogok és a nemzetközi védelem. A korszerűsített kompromisszumos szöveget március 16-án vizsgálták meg. Az eszmecsere során kiderült, hogy konvergencia több területen tapasztalható, bár vannak azért még fontos elemek, amelyeket tovább kell vizsgálni, főleg azok a rendelkezések, amelyek a kérelmezők munkaerőpiachoz a hozzáférését illeti, illetve a másodlagos mozgások megelőzésére irányuló intézkedések. Egymáshoz kapcsolódnak ezek a területek, illetve még más területek, ez a CES csomaghoz, a Dublinhoz és a menekültügyi rendelethez. Májusban lesz a következő tárgyalás a menekültügyi munkacsoportban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottság kíván hozzászólni? Köszönöm röviden. Igen, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésnek a jelentéstervezetért és a nagyon érdekes módosító indítványokért, nagyon örülünk a jelentés tervezetnek, mert megtartja azt az egyensúlyt, amelyet a bizottság is megpróbált elérni a különböző célkitűzések között, hogy a második mozgást, másodlagos mozgást csökkentsék, az integráció, a normák harmonizálása terén. Biztosak vagyunk benne, hogy most a módosító indítványokkal sikerül ezt az egyensúlyt megőrizni. Ezen kívül nagyon sok módosító indítvány hangsúlyozta az eljárási garanciákat, az integrációs intézkedéseket. Ezek a bizottság célkitűzései is voltak. Szeretném megemlíteni azt is, hogy kicsit aggaszt minket az, hogy sok módosító indítvány a szöveg bizonyos részeiben olyan irányban állnak, amelyeket esetleg a az átdolgozás során nem tekintenek elfogadhatónak. A tanács másképp közelíti meg a kérdést, és szigorúan követi az átdolgozási szabályokat, illetve hogy melyek azok a módosító indítványok, amelyek befogadhatók. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szofi. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet a kollégáknak a hozzászólásokért, az együttműködésért, a kellemes hangulatért. Egy-két dolgot szeretnék elmondani. Először is, ami engem illet, a vezérelv nem annyira az ideológia, hanem egyrészt, hogy az embereket emberként kezeljük úgy, ahogy magunkat szeretnénk kezelni. Másodszor azt is kell tudni, hogy az emberek nem angyalok, tehát kellenek itt vonzó dolgok, de ugyanakkor elrettentőek is tehát olyan ö, életszínvonalat kell biztosítani az emberek számára, amilyet tisztességesnek tartunk, és hát sajnos nagyon sok migráns olyan körülmények között él, ami elfogadhatatlan legalábbis számunkra. Láttam képeket olyan emberekről, akik télen sátorban laknak, hát még csak sátornak se lehet őket nevezni, úgyhogy ez szerintem Európában szégyenletes. Másodszorban az is nagyon fontos, hogy nem csak ebben a jelentésben, hanem a menekültügyi rendszer teljes reformjában nagyon fontos, mert szilárdan hiszem, hogy az Európai Uniót megfelelő menekültügyi politikával kell ellátni. Látjuk, hogy milyen nehéz volt a kapcsolatunk Törökországgal, és hát nem igazán kellemes, hogy ilyen abszolút instabil és egyre kevésbé demokratikus kormánytól függünk. Persze együtt kell működni más országokkal is, de tudnunk kell befogadni itt embereket és integrálni a lehető legjobb módon. Harmadsorban, ez az irányelv azokról szól, akik nemzetközi védelmet kérnek. Nem munkaerő piaci migránsokról, azt tudni kell. De azt is el kell ismerni, hogyha nincs megfelelő csatorna a legális migrációra. Az emberek megpróbálják kihasználni a létező rendszereket. Az emberek ezt teszik, nem lehet ezért ö, hibáztatni őket, nem bűnözők, csak a saját életüken próbálnak javítani. És ez a menekültügyi rendszer ez nem a ö, munkaerőbevándorlásra ö, készült, ezért kell a kék kártyát megoldani, és hogy és azt, hogy legális csatornák is legyenek a munkaerő bevándorlására. Kicsit paradoxonnak tartom azt, hogy azok, akik a leghangosabban kritizálják azokat, akik kihasználják a menekültügyi rendszert, azok, akik nem akarnak a legális csatornákról beszélni. Úgyhogy kettőt ne, nem lehet mind a kettőt elérni. Aztán a másodlagos mozgások korlátozása, és hogy aztán most az ösztönző rendszert, vagy pedig a büntetést használjuk, hát mindig lesz szükség büntetése is, vagy elrettentő szankciókra, és hát vannak itt is szankciók, hogyha nem hajlandók az emberek együttműködni, akkor nyilván lesznek korlátozások, fogvatartása is van lehetőség, de úgy gondoljuk, hogy mindennek oka kell, hogy legyen, és arányos intézkedésekre van szükség. Ezen kívül hatékony eljárásra. Azon információ alapján, amit kapunk, nyilvánvaló, hogy a másodlagos mozgások elsősorban a push tényezők következményei. Az emberek szörnyű körülmények között élnek, akkor valószínűbb, hogy e, egy másik országba költöznek, nem egy adott országba, csak egyszerűen olyan helyen szeretnének élni, ahol tisztességes életkörülményeket biztosíthatnak maguknak. E, úgyhogy e, gyakorlatilag e, a másodlagos mozgásokat pillanatnyilag a körülményekkel csak ösztönözzük. Aztán munkaerőpiachoz való hozzáférés. Ez a egyértelműen a legkomplikáltabb. Szinte minden frakció adott be módosító indítványt, amely csökkenteni azt az időszakot, amely alatt az emberek nem tudnak odaférni a munkaerőpiachoz. Legalább az irányban egyetértünk mindannyian. Értem, hogy az embereket miért érinti ez kényelmetlenül, de ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy még azokban az országokban is, ahol az emberek azonnal vagy gyorsan hozzáférnek a munkaerőpiachoz, széleskörű programok állnak rendelkezésre, amelyben segítenek az embereknek, hogy munkát találjanak. A legjobb eredmények gyakorlatilag 20%-ról számolnak be, tehát a, a menekült státuszt kérelmezők közül 20%-uk talál munkát. Minimális az esély, és óriások az akadályok. Tehát azt javasoljuk csak, hogy az akadályokon könnyítsünk egy kicsit, és maximalizáljuk a minimális esélyeket. Csak erről beszélünk, nem tömeges beáramlásról a munkaerőpiacra. Még ha mondjuk 10%-ról 15-re tudjuk emelni azoknak a számát, akik mondjuk egy-két éven belül munkát találnak, már nagyon jó, mert függetlenek lesznek, nem a szociális biztonsági rendszerekből élnek, nagyobb a biztonság. Úgyhogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy az emberek munkát találjanak két további megjegyzés. Az egyik az, hogy nem szabad elfelejteni azt az elvet sem, hogy bár nem az elején döntöttünk erről, de úgy érzem, hogy az eszmecseréből ez derül ki, hogy a nemzetállamok polgáraival való egyenlő bánásmód lenne jobb. Végül pedig ne felejtsük el soha, hogy a végleges jelentésünk, ahogy majd a plenárison megszavazzuk, nem a három oldal egyeztetések eredménye lesz és bár teljes szívemből támogatom, és javaslom a Málta, és ö, ö, dicséretet érdemel a Málta elnökség a kiváló munkáért. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok a, a tanácson belül, amelyek pont az ellenkező irányba húznak majd. Ezt mindannyian tudjuk. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, amit mi szeretnénk, amiben hiszünk, de ugyanakkor ugye tárgyalnunk kell, amikor a tanács teljesen szélsőséges álláspontot fog képviselni, tehát nem az lesz a végeredmény, amit mi megszavazunk, ezt nem szabad elfelejteni. Lesz Strasbourgban is valószínűleg egy következő ülésünk, és véglegesítjük a csomagot. Biztos vagyok benne, hogy sikerül megállapodásra jutnunk a módosít indítványok zömében, és aztán előkészíthetjük a szavazást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak, de az és készítőknek is, mert nagyon magas színvonalú volt az eszmecsereben a témában. Nos, a jogalap az nyilván a menekült státuszt kérőkre vonatkozó dokumentumban található, nem a munkaerő, a munka, munkát keresőkre vonatkozóban. Egyetemű, hogy ott van ez az integrációs kérdés, mert nincsenek legális csatornák a tagállamokban, úgyhogy ez még komplikáltabbá teszi az egész témát. De azt hiszem, hogy eléggé kiveséztük ezt a témát ma délelőtt, és az árnyék jelentés készítőknek is köszönhet a részletes eszmecseréért. A szavazás valószínűleg a Libében április 24-25-én kerül sor, legalábbis a tervek szerint. Már kezd sötétebb lenni, úgyhogy gondolom, hogy eladás következik. A 17. napi rendi ponttal, mert hát, nyilván tudják, hogy februárban az Európol létrehozott egy központot, most számoltak be az első év munkájáról, és nagy örömmel üdvözöljük Repinko úrat, aki az Európol migráns és elleni küzdelem európai központjának vezetője. Krepinkó úr, szeretettel üdvözöljük, és nem tudom, minden készen áll-e az előadáshoz. Tehát üdvözlöm Krepinko urat, nyilván ön a vezetője az Európol migráns és elleni küzdelem Európai Központjának. Öné tehát a szó, szeretettel üdvözöljük. Köszönöm, tisztelt elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szükségtelen elmondanom, nagy megtiszteltetés számomra, hogy főleg ilyen fontos témában beszélhetek itt önöknek, hogy felvegyük a harcot az embercsempészekkel, akik kihasználják a migránsok reménytelen helyzetét azért, hogy ebből hasznot húzzanak. Előadásom során először is röviden visszatekintek a múltra, aztán a jelenről szeretnék beszélni, és természetesen egy kicsit a jövőről is. Azt hiszem nem kell nagyon visszamennem, nem kell elmesélnem azt, hogy hogyan változtatott a migráns áradat a bűn szövetkezetek terén, Európa szinterén. Nyilván a kapacitásokat, a megközelítést is ehhez kellett igazítanunk az Európolnál, ezért ö, hoztuk létre egy évvel ezelőtt az Európa Migráns és Elni küzdelem Európai Központját. De egyetemen el szeretném mondani, hogy kizárólag a szervezett ö, ö, bűnszövetkezetekkel foglalkozunk, nem a nemzeti ö, problémákkal, és csak az és nemzetközi oldalával. Tehát néhány héttel ezelőtt ünnepeltük az első születésnapunkat, és nem csak az Európai Uniós államokból, hanem a globális operatív partnerek részéről is meghívtuk az ezzel foglalkozó osztályban dolgozókat, hogy megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Majd a 2016-os eredményekre kicsit később szeretnék visszatérni. Most csak két fontos dologra szeretnék kitérni, amit tapasztaltunk. Megállapodtunk abban, hogy nem csak nemzetközi együttműködésre van szükség, hanem multidisciplinárisra is, mert a bűnöldözés csak egy része természetesen ennek a ö, témának. Megegyeztünk abban, hogy az operatív támogatásra koncentrálunk a nyomozás során ö, néhány ö, fontos pillér alapján. Megérte, meg kell értenünk, hogy a a médiákat hogyan használják fel ezeket a uh, a közösségi médiákat ebből a célból, a hamisított dokumentumokat, illetve a valódi dokumentumokat, hogy használják fel a migránsok csempészésére. És persze természetesen minden a fekete internethez kapcsolódik, ami a migráns csempészetet illeti. Aztán elköteleztük magunkat amellett is erőteljesen, hogy még inkább információt cserélünk a nem EU-s államokkal, főleg Afrikában, mivel a közép földközi tengeri útvonalat főleg a csempészek, a migráns csempészek használják. Nos, az EU tagállamok és az Európa 2016-ban mit tett, amióta megszülettünk? Példátlanul nőtt a e, gyanúsítottak számá, a, akikről beszámoltak az, Európa e, az Európolnak. Több mint 1700-zal bővült a listánk. Ez már összesen 50 ezer e, embercsempészt jelent. De az összes többi területről átcsoportosultak az emberek, mert nagy a kereslet, és van lehetőség arra, hogy bűncselekmény segítségével sokat keressenek. Több mint ezer közösségi médiás oldalról számoltak be, ahol ezeket reklámozzák, mármint a migráns csempészést, és hát jobban meg kell értenie mindenkinek, aki ezzel foglalkozik a jelenséget, és tudatában kell lennie azzal, hogy online is folyik ez a tevékenység. Több mint 12 ezer operatív üzenetet kaptunk, és hogyha tudják azt, hogy az Európol csak a súlyos és szervezett bűncselekményekkel foglalkozik, ahol több mint kettő tagállam érintett, akkor megbecsülhetik, hogy milyen szintű ez a tevékenység. Több mint 2500 dokumentumról számoltak be nekünk. Olyan terület ez, ugye hamis dokumentumról van szó, amelyre nagyon odafigyelünk, mert ma embercsempészetről beszélünk, de azok a bandák, amelyek erről beszélünk, nem csak az EU-ban készítik el ezeket a dokumentumokat, hanem mindenütt a világon, és nyilván nem csak embercsempészettel, hanem más bűncselekményekkel és terrorizmussal is természetesen foglalkoznak. Tehát 2500 új esetről számoltunk be tavaly, főleg Olaszország és Görögország területén, de nyilván vannak mobil csapatok is, több mint 1800 napot töltöttünk a helyszínen való támogatással. A Frontex-es partnereinkkel együtt megvizsgáljuk a jelentéseket arról, hogy mit mondanak nekünk a migránsok, hogy jobban megértsük a szervezett bűnözés hogyan próbálkozza ösztön, vagy hogyan próbálja ösztönözni az embereket arra, hogy elinduljanak, hogy lássuk, hogyan történik a fizetés, és sajnos szörnyű történeteket hallunk, hogy milyen körülmények között csempészik az embereket az EU-n kívülről az EU-ba, de még az EU-n belül is. Volt egy operatív ülésünk minden héten. Nem telt el olyan hét, amikor nem találkoztunk volna a tagállamokkal, és nem támogattuk őket a tovább lépésben, illetve hogy tegyék meg a következő lépést a szervezet bűnözésen szemben. Might not sound as a lot, uh, but these are the cases that are involving... 93 eset, ami nem túl uh, soknak tűnik, uh, volt olyan, ahol több mint két tagállam volt érintett, és ugye a cél az, hogy ne csak a csempészeket tartóztassuk le, akik viszik a migránsokat, hanem a háttérben meghúzódó szervezőket is. Together with the guest office. A együtt, akik a tagállamainkból érkeztek, szakértőinket elküldtük mind Olaszországba, a hotspotokba, de Görögországba is. nem csak a csempészés elleni tevékenység érdekében, hanem hogy a migránsokat, akik megérkeznek, biztonsági ellenőrzésnek vessük alá, és, tud, és kiderítsük, hogy ki az, kik azok, akik veszélyesek lehetnek az EU-nak. 27 napon keresztül léptünk fel együtt, közösen, az Európol Európa szerte a tavalyi év során ahol a bűnüldöző szerveket, de másokat is ö, ö, közösen arra ösztönöztek, hogy ne csak az embercsempészes, hanem más szervezetbűnözési területen is közösen tevékenykedjenek, hogy hatással legyünk a súlyos és szervezett bűnözéssel foglalkozó bandákra. Ez volt az operatív rész de nagyon fontos stratégiai aspektusa is van a, a munkánknak. Nem csak az Európai Parlament számára végzett munkánk terén, hanem a bizottság számára is naponta nyújtunk tájékoztatást a tagállamokban is, és a fontos érintetteknek az embercsempészetről és nagyon sok esemény van, ahol Európa szerte és a világ szerte is részt veszünk. A Frontex kollégákkal együtt például találkoztunk az afrikai ö, bűnöldöző szervek képviselőivel Nigérben két héttel ezelőtt, hogy megbeszéljük, hogy hogyan tudjunk jobban együttműködni. nyilván a megfelelő emberjogi, adatvédelmi aspektusok figyelembevételével. De mindenképpen ö, ki kell lépnünk az EU-n kívülre, hogyha sikeresebben akarunk fellépni ezen szervezett bűnözőkkel szemben, akik az, a migránsok csempészésével foglalkoznak. Meg kell mondanom, hogy a szervezett bűnözés elleni ö, harc terén ö, már értünk el sikereket, de az EU-n kívüli tevékenységükkel is foglalkoznunk kell. Fontos tehát, hogy a másik oldalon is legyenek olyan partnereink, akik föl tudnak lépni a szervezet bűnözéssel szemben, és persze megfelelően, ahogy ezt az előbb is mondtam, köszönöm. A little bit about... Most engedjenek meg néhány szót a jövőről. Már említettem arról, említettem azt, hogy próbálkoztunk az afrikai kontinensen partnereket keresni. Ezen kívül folytatjuk a mobil támogatás nyújtását szakértőnkkel együtt a tagállamoknak és a harmadik feleknek is, hogy közelebb hozhassuk szolgáltatásainkat hozzájuk, hogy csökkenjen az információ átadáshoz szükséges idő ott a helyszínen ez nagyon fontos. A Frontexet már többször is említettem, mint kulcsfontosságú partnert. Ott volt a Sofia művelet, az ims ben tehát a központban is jelen van napi rendszerességgel, a, aztán az EU-n kívüli tevékenységnél ott van az Interpol, az ISON projekt, de még másokat is emlegethetnénk, amelyek a sikereket biztosítják. Lesz egy új jogalapunk néhány hét múlva, május 1-től, amelynek segítségével rugalmasabban léphetünk fel a nemzetközi cserék terén, de természetesen az adatvédelmi rendszerünk robosztus jellegét megőrizzük, mert ez nagyon fontos az egyik jelentős része a sikereknek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Mátei nyilatkozat eredményeinek megfeleljünk, és külön odafigyeljünk a földközi tengeri útvonalra, a kapacitásépítésre partnereinkkel, hogy az EU-n kívüli bűnöldöző szerveket is megerősítsük. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, és ahogy említettem, szeretném hangsúlyozni azt, hogy soha nem volt ennyi nyomozás a migráns csempészek ellen, több információ, amit megosztottak, ö, nagyobb elkötelezettség, hogy ezzel foglalkoztunk, de még mindig rengeteg a tennivalónk, sok a kihívás, főleg az EU kívüli szervezett bűnözők, csoportok vonatkozásában, és a közeljövőben erre szeretnénk koncentrálni. Természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Thank you very much, Mr. and... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy elvégezte ezt az igen kemény munkát. Nagyon fontos ez, és természetesen óriási intézményes szerepet tölt be a Europol. Itt a beszámoltathatóság is nagyon fontos. Természetesen ezzel nem mondok semmi újat, de hát nagyon jól tudjuk, hogy a, a téma abszolút prioritást élvez. És ezzel nem is meglepő, hogy jó pár kolléga szót kért és kérdéseket kíván föltenni, illetve megjegyzéseket tenni. Először is az intézményes aspektusra térnénk rá. Diaz Demera úrnak adom meg a szót, aki, aki ugye a Europol témájával foglalkozik. Tessék, Diaz Demera úr, öné a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék Vinke úrnak köszönetet mondani. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk és beszámolt a Libe szakbizottságnak az eddigi sikerekről. Az EMSC egy egy éve működik, és azt hiszem, hogy már jelentős sikereket mutathat föl. Jó pár megjegyzést írtam össze, illetve vannak kérdéseim is. Beszélt az együttműködés lehetőségeiről arról, hogy az, az afrikai, illetve a közelkeleti országokkal hogyan tudnánk együttműködni. Ezen országok, és ezek között Niger, bizony egy központi szerepet tölt be, illetve az embercsempészeti tevékenység középpontját is jelenti. A, a francia belügyminiszter, illetve a spanyol partnere ellátogattak Nigérbe annak érdekében, hogy a hatóságokkal közösen aláírjanak egy jegyzőkönyvet. Ennek lényege a hálózatok kölcsönös együttműködése. ennek az egyezménynek a részeként az MSC vezette bizonyos fellépéseket. Tehát tevékenykedik-e ennek a megállapodásnak a keretében. Aztán egy másik megjegyzés, van-e lehetőség arra, hogy együttműködjünk, és tapasztalatokra tegyünk szert, um, felvegyük a harcot olyan bűnöző, bűnözőkkel szemben, akik um, teljesen ártatlan emberekkel csempészkednek. Me gustaría saber si en términos de eficacia consideran la posibilidad de instalar antenas humanas Szeretném uh, megnézni annak a lehetőséget, hogy, hogy uh, hogyan lehetne megfelelő körülményeket biztosítani a hotspotokban. Gondolok itt a, a tranzitzónákra, illetve a származási országban levő zónákban, hiszen szerintem itt sokkal hatékonyabban tudnánk fellépni, mint mondjuk a görögországi vagy olaszországi hotspotokban. Természetesen, hogyha Görögországot vagy Olaszországot veszük célba, akkor már az egész láncolatnak a végén járunk. Hogyha ezt az egész folyamatot az elején próbálnánk megragadni, akkor nagyon sok ember életet menthetnénk meg. És még egy utolsó megjegyzés. A frontex nincs átfedés? Hogyan működik az együttműködés? Azt hiszem, hogy megvan az oka ennek a kérdésnek, megvan az ok, hogy miért tettem föl. Ami a hatáskört illeti, Tudni szeretném, hogy hol van a választóvonal az MSZ, illetve a Frontex között. Tehát hol van a választóvonal? Azt mondta, hogy egy új jogi alapra várunk, egy jó, jó, új jogi alapra számítunk. Ezt gondolom, hogy, illetve tudom, hogy egy dátumhoz kapcsolódik, ez pedig a május 1 dátum, hiszen ekkor születik meg az Európa rendelet. Remélem, hogy majd itt együttműködünk, koordináljuk ezeket. És gratulálok. Thank you and Köszönöm szépen. Fontos, hogy felhívta a figyelmet ezekre az intézményi pontok. Sok kolléga két szót. Szavazni is fogunk még, és van egy napi rendi pontunk. Kérem a kollégákat arra, hogy maximum két percben szóljanak hozzá a vitához. Gyirak úr. Bardzo dziękuję. E, e, Köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek. Köszönöm szépen a munkáját. Az Európol munkája a rendészeti területen nagyon fontos. Ez a jogérvényesítés, hiszen e, olyan jogi eszközök körében mozgunk, amelyeket önök hoztak létre. És lehet, hogy elmondhatnák azt, hogy milyen jogi eh, módosítások eh, javíthatnák a helyzetet, annak érdekében, hogy az illegális bevándorlás ellen jobban felessen lépni. Hogyan lehet eh, nagyobb hatékonyságot eredményezni? Az Európai Unió bizonyos projekteket már megvalósított. Azt gondolom, hogy kettő évvel ezelőtt, 2015-ben az, Európa, az, Európai, az Európai Tanács nyilatkozott az infrastruktúrás változásokkal kapcsolatban, tehát eh, ott, ahol ezek áldozatok felmerülnek, szeretne, szeretnék fellépni, voltak jogi akadálya mindennek, éppen ezért nem tudtak sok mindent tenni, az ENSZ-nél sem történtek kentősebb lépések. Humanitárius munkára ez egy jó példa, de viszont igen korlátozott lehetőségeit illetően. Tehát nem vált be ez az eszköz, ennyit szerettem volna mondani. Ami pedig az e-, ENSZ-et illeti, Összehívtak egy fórumot ebben a témában. Az Egyesült Királyság állt ki Európa mellett. Köszönöm szépen. And uh, Mrs. Thank... Thanks a lot. Thank you. Elnézést, Birgit. Te, még nem te jössz. Ernst asszony a következő a listámon. Kornélia, te vagy a következő. Nem elleneztem volna, ha Birgit kap először szó, de semmi gond. egy olyan témáról van szó, amely fejfejest okoz nekem, hiszen az embercsempészet legjobb megakadályozása a legális utak megteremtése olyan esetekben, akik igénybe veszik ezeket a, a embercsempészeket, nem jelentős gyémántcsempészetre gondolok, hanem bizonyos emberekre, akiket, akik Európába szeretnének menni. Skeptikus vagyok, amikor csempészbandákról beszélünk, hálózatokról, akkor meg szeretném tudni azt, hogy ezek milyen hálózatok, mennyit sikerült feloszlatni, und hm. Tehát, hogyha felbontanak egy ilyet, akkor azonnal új struktúrák alakulnak ki, hiszen ez előfordul. Hát hogyan kezeli az ember mindezt, ezt meg lehet akadályozni, és önök hogyan kezelik mindezt. Önök tudnak-e szólni néhány szót a, az embercsempészek struktúráiról, ők hogyan, hol kezdik a munkát, illetve abból indulnak-e ki, hogy az önök tevékenységével a bandák munkáját csökkenteni, lehet vissza szorítani, illetve növekszik-e a terjedésük, származási országok helyzete miatt. Köszönöm. Thank you, Cornelia. Köszönöm, Cornelia. Stettina úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadásért, a világos magyarázatokért. Van egy kérdésem milyen mértékben segítheti az Európol az embercsempészet megszüntetését a Földközi-tenger térségében és a Sofia művelet eh, milyen mértékben segíti ezt, illetve önök milyen információval segítik ezt a műveletet. Köszönöm szépen, Koszta úr! Köszönöm szépen a magyarázatokat. Következő kérdés érdekel. Kik állnak a, az embercsempészek mögött? Különböző jelentésekből tudjuk azt, hogy olyan emberekről van szó, akik korábban halászokként dolgoztak, és a kereskedelmi megállapodások miatt az Európai Unió és afrikai országok között nagyon sok halász veszítette el munkáját, tehát ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? Kik azok, akik tevékenykednek? Be van kapcsolva sajnos egy plusz mikrofon, ami igen zavarja a munkát. am besten dadurch bekämpfen würde. Az embercsempészek ellen úgy lehet leginkább küzdeni, hogyha nem csak legális menekülés útvonalakat teremtenek, hanem a menekülés okait megszüntetik. Engem az érdekel, hogy vannak-e felismeréseik arról, hogy az csempészek hogyan kezelik a menekülteket, vannak-e itt támadások a menekültek ellen. Tehát csak az a tény, hogy a menekülteket veszélyes hajókba teszik, amelyek nem mehetnének a tengerre. Tehát ezek a bandák megtámadják-e a menekülteket, illetve milyen bűncselekményeket követnek el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berdaró asszony. Mikrofon nélküli felszólás, kérjük kapcsolják be a mikrofont. Ah, I'm replacing Jan today. And... Jan helyettesítem, és azt mondták, hogy eh, az adatbázisokról is szó lesz ezen a ponton. Elnézést én hagytam ki a bevezetőmből, hogy a költségvetési mentesítési keretein belül, illetve a magánadatbankok használatát, illetve beleértve a bölcseket, ezzel kapcsolatban is szerettünk volna információt kérni, tehát ezt meg kellett volna említsem a bevezetőmben. Köszönöm. De kérdés az, hogy az Európa használja magával csak adatbankot, és nők minden évben engedélyt kapnak. Ezzel kapcsolatban vannak aggályunk, hiszen nagyon vitatott ez az adatbank, hiszen csak a magánforrások alapján kapcsolják össze a bűncselekményeket és a bűnözőket, az embercsempészeket. Tehát van néhány kérdésünk. Meg szeretnénk tudni azt, hogy az Európol ezt a bölcsek adatbankot hogyan használja mindennapi munkájában, illetve bármely egyén neve szerepelhet ebben az adatbankban, az Európol hogyan biztosítja azt, hogy az információ korrekt történik-e keresztellenőrzés. Az Európol azt mondja, hogy a nyitott forrásokból érkező információ nem képezi alapját a tájékozódásnak. Ha ez így van, akkor miért használják a völgycseket? Thomson Reuters engedélye mennyibe kerül évente, illetve az Európa mióta használja ezt az adatbankon? A bizottság válaszolt Sophie és Jelen Irezsvég kérdéseire az elmúlt évben, és azt mondták, hogy semmilyen intézmény, illetve EU-s intézmény és ügynökség nem használja ezt a World nevű adatbázis, tehát ez hibás információ volt, tehát fontos, hogy a, frissítse az információit a bizottság, és megfelelően támogassa, tájékoztassa az Európai Parlamentet, amikor pedig a csempészetről van szó, szóval az ember csempészetről. Én azt gondolom, hogy csak úgy tudjuk megtalálni a, a csempészeket, ha legális úton tesszük ezt. Tehát csak így tudunk ellenük felépni, Tehát amikor az embercsempészekről van szó, akkor kit neveznek embercsempésznek? Egyszerűen csempészeket, civil szervezetek, az egyház is segíti az embereket a menekülésben, de őket is embercsempészeknek definiálják így. Köszönöm a vörcsekre, kérjük, majd térjen ki a válaszai végén. Verzsia asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem voltam itt a, a pont elején. Én vagyok a jelentés tevője a droában a bevándorlás és emberi kérdések témájának harmadik országokban. Megpróbálom hozzászólásomat erre a témára összpontosítani. Ami az együttműködést illeti az afrikai országokkal, mert a elnökség is beszélt erről, illetve Afrika uh, szarvával való együttműködés. Dézdemére úr, azt gondolom, hogy nem ugyanolyan feltételek mellett zárik ez az együttműködés, mint a kelet-afrikai országokkal, hiszen a nyugat-afrikai országokban nem ugyan, azok a feltételek, az emberi jogi helyzet sem. Ettől függetlenül itt van különbség kollégáimmal, mellettem ülő képviselőnővel is együtt voltunk Szudánban, misszión az elmúlt évben, és sokat hallottunk az együttműködésről az Európollal. Én erről egy kicsit többet szeretnék megtudni, tehát amikor rendőrségi együttműködés van, például a szudáni rendőrséggel, szeretnék, ha ott tiszteletben tartanák az emberi jogokat, akkor fontos itt előgyezatosság intézkedéseket tenni. Tudjuk, még akkor is, ha nem tudjuk azt, hogy milyen szinten um, érintett a szudáni hatóság, a szudáni hatósághoz emberkeskedelmen, Szudánban. Itt nagyon sok eh, embercsempész megfordul, tehát aggódunk ezen kérdések miatt. Egy példát szeretnék mondani, és ezzel be is fejezem. Kilenc hónapja Benemi Bere, fiatal eritreai, aki kilenc hónapja börtönben van. Mindenki tudja a helyszínen, hogy ő, ő ártatlan. Akit keresnek, még mindig Szudánban van. Az eritreai hatóságok e, elmondták azt, hogy összekeverték a két személyt, a szudáni hatóságok, bevándorlási hatóságok is elmondták azt, hogy tévedés történt. És mégis, mégis börtönben van ez a fiatal. Tehát, hogyha van rendőrségi együttműködés az Europollal, akkor ennek nem kéne, hogy ez is célja legyen, ha, hogyha egy ártatlan börtönben tartanak 90 hónapja egy hiba miatt, akkor ezt megoldják. Hát azt gondolom, hogy itt van egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Tehát mennyire valóságos ez az együttműködés? Mi a célja? Ha még csak az sem célja, hogy az ártatlanok kikerülnek a börtönből, akkor itt óriási kérdőjelek merülnek fel bennem. Ez az ügy teljes mértékben ledöbbent. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Wimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezeket az információkat, illetve az Európa tájékoztatását. 15 ezer ember csempész létezik, elképesztő ez a számadat, és nyilván nem könnyű áttekintést szerezni. Most pedig látjuk azt, hogy Törökországban a bevándorlás Görögországba csökkent, viszont Líbiába sokat többen érkeznek Olaszországba. Márciusban növekedett 57%-kal eh, a bevándorlók aránya, ez pedig riasztó. Nagyon gyakran, akik mentési akciókat végzik, ők önkéntes szervezetek, és egyre közelebb kerülnek a libé partokhoz. 40%-a ezeknek a szervezeteknek önkéntesen működik, akik mentenek, és amit német sajtóban olvastam, illetve a Frontex igazgató is kritizálta az, hogy ezek az önkéntes szervezetek többé-kevésbé együtt dolgoznak a csempészekkel. Önök ezt problémának látják-e, illetve hogy mit terveznek ez ellen tenni? Birgit szépen Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést a félreértésért. Én egy pontra szeretnék összpontosítani. Ön beszélt eh, a titkosszolgált információ eh, belül mm, területén a hiányosságokról. Nem kezdjük most el még egyszer a belső európai vitát az információ cseréről, de amikor az embercsempészet elleni küzdelemről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy több információra van szükségünk arról, hogy mi zajlik a származási országokban és a tranzit országokban. Ezzel kapcsolatos első kérdésem az, hogy vannak-e megbízható források, illetve ezek az országok hajlandóak-e az együttműködésre, illetve a bűnszerzetek elleni küzdelemre. Néhány kolléga már feltette kérdést. Világos az, hogy az Európol és a rendőrségi nyomozások nagyon fontosak a bűnbannánk ellen küzdelemen, viszont az is világos számomra, hogy ha csak a rendőrség együttműködésre összpontosítunk, akkor ez nem fogja teljes mértékben megoldani a helyzetet. Tehát az önök tudása, tudomása szerint a harmadik országokkal folytatott rendőrségi együttműködésnek számos formája is van, más ügynökségekkel, más szolgálatokkal, a bizottság más szolgáltaival. Amikor uh, fejlesztési segítségnyújtásról van szó, gazdasági együttműködésről, illetve a bűnözés enni küzdelmet ezeken a területeken. Sophie Intven, csak egy rövid kérdés nem a csempészethez kapcsolódóan, hanem a völcsekre vonatkozóan. mint érdekesen keverednek a témák. Meglepett bennünket az, hogy függetlenül attól, hogy az Európa azt mondta, hogy nem használják a völcseket, mégis fizetnek érte, és miután kiszivárogtak a dokumentumok, felmerül a kérdés, hogy miért nem kaptunk azonnal választ erre az esetre. Azt gondolom, hogy a bizalmat károsítja azt, hogy az Europol nem őszinte a metodológiával kapcsolatban. Nyilván emberek vagyunk, és hibákat követünk el, de több információra van szükségünk az ilyen ellentmondásos adatbankok ha elkapcsolatban ezek kereskedelmi adatbankok. Válaszában ön azt mondta, hogy nem használják arra, hogy embereket találjanak meg, hanem aztán előtt kiegészítsenek megjövő információkat, viszont ezek az információk közforrásokból származnak. Jobban meg szeretném érteni azt, hogy hogyan lehet ilyen adatbankokat használni, illetve milyen más hasonló adatbankokat használnak még. Köszönöm szépen, nyilván keverednek a kérdések. Azt gondolom, hogy az Európollal régóta dolgozunk együtt, az cserél, titkosszolgálati információk, stb. stb. Ezek képezik az Európol munkának magját, mert hát az embercsempészet kapcsán számos jogi kérdés is felmerül, tehát intézményi szempontból Diaz de Mára úr kitért már ezekre a kérdésekre, Hát sok kérdés érkezett különböző témákban. Parancsoljon, válaszoljon, kérjük. Thank you, Chair. Thank you for the <clears throat> very... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket. Megpróbálok mindegyikre kitérni. Azonban mielőtt ezt megtenném, hangsúlyozni kívánok egy-két dolgot. Tudom, hogy tisztában vannak a mandátumunkkal, nagyon jól tudják, hogy hogyan működünk. Ismét hangsúlyozni kívánom, hogy az adatbázisunkban szereplő információt a tagállamok küldik be hozzájárulásként, és természetesen nem csak a tagállamoktól, hanem az operatív partnerektől jön ez, illetve más rendfenntartó szervektől de ki fogunk majd térni később ezekre a kérdésekre. Lehet, hogy a prezentációm nem volt eléggé egyértelmű, ami az afrikai országokkal való együttműködést illeti. Nos, jelenleg ennek a szintje nulla. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európolnak nincsen semmilyen közvetlen kapcsolata semmilyen rendfenntartó szervekkel Afrikában. De mivel büszkék vagyunk az Európai Unióban elvégzett munkára, tudjuk, hogy amint a migránsokat becsempészik az Európai Unió területére, után, akkor már természetesen nagyon nehéz megakadályozni a, a csempész tevékenységet. Ezért megpróbáljuk föltárni azt, hogy hogyan lehetne az afrikai országokkal felvenni a kapcsolatot, és természetesen tudjuk, hogy ami a kapacitást, adatvédelmet és egyéb kérdéseket, emberi jogvédelmet illeti, nagyon nehéz a helyzet. És ezért nagyon lassú az előrehaladás. Elmentünk Nigérbe, és elmondtuk, hogy az Európol milyen lehetőségeket kínál. 25 ország vett részt ezen a találkozón, és bizony nagyon kevesen érdeklődtek konkrétan az iránt, hogy mit is lehetne tenni a jövőben. Tehát ez a folyamatnak a kezdete. Beszélget, tettünk a nigériai projekt kapcsán francia és spanyol szakértőkkel. Ez a közös vizsgáló csapat, a nigér hatóságokkal működik együtt, és természetesen az Európol is előnyét látná ennek az együttműködésnek. Nagyon fontos tehát, hogy a tagállam, a helyszínen levő tagállam információt kapjon, és aztán ezt megfelelően kezelje, tiszteletben tartsa a emberi jogi aspektusokat, és a hiányosságokat lezárjuk, pótoljuk, és esetleg az afrikai eseteket, ügyeket összekapcsolhassuk az európaiakkal. Ahogyan elmondtam, eddig még nincsen tapasztalatunk ezen a területen, de most ebbe az irányba próbálunk nyitni. És ezen kívül persze nagyon jó lenne, hogyha az ottani hotspotoknál is meglennének a forrásaink. Ezt próbáljuk megvalósítani, hiszen nagyon fontos megérteni azt, hogy hogy hogyan történik a csempészet, mi a motiváció, miért indulnak, miért vállalják ezt az emberek. Aztán, hogy hogyan motiválják őket. Mindannyian tudjuk, hogy az Afrika, afrikai országokban nagy kihívást jelent a gazdasági helyzet, illetve nagyon sok probléma van ezekben az országokban. Az Európába való áttérés vagy átköltözés tulajdonképpen a siker bélyege, hiszen a családtag Európába költözik, és aztán hazaküldi a pénzt. Nem nagy tehát a rejtély, tudjuk, hogy mi az indíték. Many debts the families have to take on their shoulders and the, the migrants on the move és természetesen fontos, hogy tudják, hogy ez milyen teherrel, milyen anyagi teherrel jár, illetve milyen kockázattal. Nem ez a mi területünk feltétlenül, azonban tudni kell, hogy mi történik. Például a libiai tengerpartakon még most is eddig nem tapasztalt mértékben mm, elveszítik az embereket, az él, emberek az életüket. Ami a Frontexet illeti, nagyon örülünk annak, hogy a Frontex kapacitását megerősítették, hiszen segíthetnek abban, hogy további információt szerezünk be a határvidékekről, illetve a határon átnyúló bűnözésről. Az Európol a hírszerzés ügynökség marad, mi vagyunk azok, akik a súlyos, illetve szervezett bűnözéssel kapcsolatos vizsgálatokat támogatják, illetve lefolytatják. A Frontex által kapott információk nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy szélesebb, a szélesebb kép kialakuljon. Ami pedig az új jogalapot illeti, bár ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy mélyebb kapcsolatokat ápoljunk olyan országokkal, amelyeknek nincsen még megállapodása, együttműködési megállapodása az Európollal, próbáljuk bővíteni a lehetőségeket ezen a területen, illetve próbálunk együttműködni a rendfenntartó és bűnöldözési szervekkel, de természetesen nem mindenki van abban a helyzetben, hogy az Európollal együtt tudjunk működni. Tehát továbbra is továbbra is EU-s ügynökség maradunk, és alapvetően az Európai Uniós tagállamokat támogatjuk. Természetesen nagyon fontos, hogy az adatvédelmi rendszerünk fönnmaradjon, hiszen ez igen robosztus, ami pedig a hálózatokat illeti, a bűnügyi hálózatokat, illetve annak szerveződését. Egy héttel ezelőtt készítettünk egy szokta nevű értékelést, itt nem csak a csempész hálózatokról, hanem a súlyos és szervezett bűnözésről is tájékoztatást nyújtunk. Ez kitér Európára, illetve Európa határain kívülre. Több mint 5000 bűnszervezetet azonosít ez a dokumentum Európán belül. Természetesen a bűnözésnek különböző formái vannak, meg van a régi hagyományos struktúra, ami hierarchikus és merev, egy vezető áll az élén. Itt általában családi alapon működnek együtt, de vannak új bűnhálózatok is, amikor kisebb csoportok összeállnak, két-három bűncselekmény elkövetésére, és aztán ismét ö, szétválnak az útjaik. Azt látjuk tehát, hogy megnézzük, megnézzük, hogy, hogy az alapján válogatnak a bűnözők a szervezetek között, hogy kik ajánlják a legjobb infrastruktúrát, hogy működik az egész. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz a közös nevezőt megtalálni, több mint száz nemzetiség érintett, különböző vallási csoportok is vannak. Nagyon nehéz tehát azonosítani vagy általánosítani a bűnszervezetek formáját vagy struktúráját. A földközi tengeri, középső földközi tengeri útvonal esetében már röviden beszámoltam arról, hogy mit teszünk. Az MSZ-ben van egy szakértőnk, aki megpróbál segíteni abban, hogy elmondja még a terepen levő tapasztalatok, és természetesen próbálja segíteni a munkánkat minden szempontból. Aztán ezt az információt adjuk tovább a tagállamoknak, nem csak Olaszországnak és Görögországnak, hanem minden tagállamnak. És természetesen ez, ez is rendkívül fontos. Aztán, ami az afrikai csempészeket illeti, hát erre nincs válaszom. Valamennyire látjuk, hogy um, hogyan alakulnak ezek a tevékenységek Afrikában, de igazából nem vagyok abban a helyzetben, hogy erről konkrétabban beszámolhassak. Remélem, hogy majd a jövőben, amennyiben több információt kapunk majd a tagállamoktól, ez is megvalósul. Aztán Természetesen a migráció maga egy nagyon összetett folyamat. A tevékenységeinknek ez csak az egyike. Valettában részt vettem a egy találkozón, amely valettai csúcsnak az utánkövetése volt, és akkor öt fontos pillért azonosítottunk a migrációs kérdésre vonatkozóan. Természetesen először is az okok volt az első, és az eszköztárban a rendfenntartás, illetve a bűnöldözés az egyik, egyik nagyon fontos eszköz, de nem csak az egyetlen. És hogy ki, ki a csempész szerintünk, kit definiálunk, azonosítunk csempészként, tehát az Európa nem definiál senkit. Gyanúsítottakról beszélünk, ezeket a tagállamok azonosítják, tehát egy egy ö, vizsgálatban valaki gyanús kell, hogy legyen, hogy aztán a neve a Europolhoz kerüljön. Itt eltérések mutatkoznak a különböző tagállamok között. Különböző országok különböző definíciókat használnak, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem az Europol alkotja meg a definíciót. Természetesen nagy a különbség a Afrika esetében mondjuk az Afrika szarva, illetve Afrika egyéb térségei között. Az emberi jogokat, az adatvédelmi standardokat figyelembe véve próbáljuk bővíteni a tevékenységünket. Ezen afrikai országok tevékenységét illetően nincsen semmilyen hatáskörünk vagy befolyásunk rájuk. A rendfenntartás ugye arról szól, hogy a, konkrétan a területen a rend érvényesüljön, illetve az emberi jogokat megvédjük. So I think that I have addressed... Azt hiszem, hogy sikerült a kérdésekre válaszolni, hogyha esetleg nem így lenne, akkor kérem nézzék ezt el, de szívesen válaszolok a további kérdésekre is köszönöm. Igen, úgy éreztem, hogy, es, hogy megpróbált válaszolni a kérdésemre, de talán nem volt ez egész pontos, mármint hogy a kérdésem beszélt a szudáni hatóságokról, illetve a, helyen, a helyi szinten működő európai ö, hatóságokról. Kérdésem pedig az, hogy a kettő között volt együttműködés, hogyha igen, akkor ez milyen jellegű volt. Tehát a szudáni hatás, hatóságok, illetve a mi ö, helyi nagykövetünk között volt-e együttműködés, és ez hogyan néz ki. Tehát Szudán és az Európol között volt-e konkrét együttműködés? I would not like to... Nem szeretnék a, utalni az információ forrására. Bizonyára jó hiszemű volt az információforrás. A válaszom az, hogy az Európolnak nincs együttműködése, tehát nem működik együtt a szudáni hatóságokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és várjuk az együttműködést intézményi szinten. Természetesen látja, hogy milyen érdeklődés övezi ezt a témát. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy ön is azt tapasztalta, hogy nagy érdeklődéssel fordulunk az önök munkája iránt, annak technikai aspektusa iránt. Úgyhogy köszönöm szépen. Remélem azzal az üzenettel távozik most innen, hogy nagyon is érdeklődünk az önök tevékenység, illetve munkája iránt. Köszönöm szépen. Nem tudom, kollégája még szót kívánt kérni? Elnézést kérek. Sajnos úgy látom, hogy Intvert asszonynak közben el kellett menni. Nem, nem, itt van, itt van, tessék, akkor a bölcsekre térjünk. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghallgatnak bennünket a bölcsek adatbázissal kapcsolatban. Feladatunk az, hogy támogassuk a tagállami vizsgálatokat a terrorizmus, a szervezetbűnözés területén, ahogyan ez benne van az Európol jogi alap, alapjában. A tagállamok, illetve operatív partnerek által indított vizsgálatokat segítjük, releváns információkat vizsgálunk meg, és ezeket ellenőrizzük az Európol adatbázisával, megvizsgáljuk az a források megbízhatóságát, A kritériumok a kritériumokat az Europol rendelet 29-es cikke tartalmazza, ennek a, a tartalma pedig a következő, megbízhatósági vizsgálatot végzünk az információkra vonatkozóan. Nagyon fontos tudni, hogy a 29-es cikkelyben utalunk a konkrét adatok értékelésére, ez az értékelés az információt adó a jóváhagyásával történik. Nyitott szolgáltokat használunk, illetve nyílt forrásokat, nyilvános forrásokat, és megpróbáljuk a már rendelkezésre álló információt ezekkel kiegészíteni. Ez azonban nem járó hozzá a forrás megbízhatóságának elemzéséhez. Support activities. Allow me to go... Engedjék meg, hogy a gyakorlati részletekre kitérjek. Ezeket az úgynevezett open sources, tehát a nyílt forrásokat fölhasználjuk, de nem értékeljük. Ez egy hírszerzési központ, ez az egyik legfontosabb feladata az Európolnak, és a különböző típusú információkat kezeljük. Semmilyen bűnüldözési fellépésnek a hátterében nem állhat ilyen nyílt információforrás. További információval egészítjük ki a vizsgálatokat. Az információ forrását pedig mindig, forrásáról mindig tájékoztatjuk a tagállamot. A bölcsek ezeket nagyon sok intézmény használja, az ENSZ, a bírósági döntések hátterében is sokszor áll ez, és a rendőri információkat ellenőrizzük, illetve teljes kontextusba helyezzük. Most már bevált gyakorlat az internet, interneten található információ feltárása, de ez sohasem lehet fontosabb, vagy sohasem lehet túlságosan nagy fontosságot tanúsítani neki a bölcsek. Egy gyors, egységes struktúrát biztosít, ahelyett, hogy több ezer ö, internetes oldalt meg kellene vizsgálni átlátható, hiszen nyilvánisan hozzáférhető a forrás a honlapunkon. Nos, remélem, hogy ezzel választottam arra a kérdésre, hogy miért használjuk a völcseket, és írásban szeretnék válaszolni a konkrétabb kérdésekre, tehát, hogy mióta működik ez, illetve mennyiben kerül, mennyibe kerül ez. Köszönöm. Um, azt hiszem, hogy az írásbeli válasz nagyon hasznos lesz mindannyiunk számára, és Szofinak is. És hogyha esetleg belevenni azt is, amit most mondott, a többi aspektussal együtt, és írásban elküldeni, Tudom, hogy a kollégák, akik most nincsenek itt, nagyon hasznosnak is találnák, hogyha ezt megtenni. Akkor a titkárságnak kérem küldje el. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák, ezt a mélyen, mélyen szántó eszmecserét, és köszönjük a beszámolót is. Kedves kollégák, akkor tovább léphetünk a 18. napi rendi pontra. Ez egy korszerűsített irányelvre való javaslat a harmadik országban állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésnek és tartózkodásának feltételeiről. 509 módosító indítvány született az úgynevezett kékkártyás témában. Köszönet az árnyék jelentés készítőknek, hogy sokat dolgoztak velem együtt ebben a témában. Röviden el szeretném mondani, hogy hogy is állunk a javaslatomat illetően a kompromisszumokra, a legfontosabb témákban, és megkérem az árnyékjelentés készítőket aztán, hogy mondják el, hogy ők mit gondolnak. Bevezetésképpen, kedves kollégák, az átfogó megközelítésünk az, hogy biztosítsuk azt, hogy a kék kártya a korszerűsítés előtt kevésbé használt eszköz volt, de vannak más eszközeink is, de nem túl sok. Ezt sem használjuk túl sokat, kicsit aránytalanul került ez felhasználásra az EU-ban egy-két országban, de még ott sem széles körülön. Úgyhogy az elképzelés az, hogy a korszerűsítésével a kék kártyának valamilyen szavahihetőséget nyerjen, mint olyan eszköz, ezt majd későbbre jelzi Natali? Jó, rendben. Tehát ez az általános megközelítésem, és szeretnék tényleg köszönetet mondani az árnyék jelentéskészítőknek, hogy ennyire elkötelezettek ebben a témában. Tehát 509 módosítót kaptunk, és el szeretném magyarázni a hallgatóságnak is az árnyékjelentés készítőkön túl, hogy az 54-es szabálynak megfelelően járunk el a, a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, hát most egyszerre kell elnökölnöm, és az előadó szerepét fölvállalni. Tehát az 54-es szabálynak megfelelően Jean Lambert a jelentéskészítője a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak, akik teljes kompetenciával rendelkeznek a befogadás, elutasítás, visszavonás vonatkozásában a különböző kritériumokkal. Úgyhogy ez nagyon érdekes, a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal való együttműködés. Tehát ezzel a témával foglalkozunk. Ami az 509 módosított illeti, a legfőbb területek a következőek. Először is a nemzeti tervek szemben a kék kártyával az egész EU-ban. Voltak módosító indítványok az 509 közül, amelyek lehetővé teszik a kék kártya mellett a nemzeti programok folytatását, és nyilván az jelentést készítők tudják, és pár másik kollega is, hogy én nem vettem bele a jelentés tervezőbe mindezt mivel nem sokan használják a legtöbb tagállamban ezt a kék kártyát, számszerűen nagyon kevés, úgy gondoljuk, hogy ösztönzőbb rendszert kell létrehozni a tagállamok számára a kék kártya használatára. Ha korlátoznánk, az nem sokat jelentene ószerűsítés szempontjából az irányelben. Nagyon fontos az időzítés, a politikai program. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez az egyik olyan ritka legális migrációs eszköz, amit szeretnénk használni, eh, eh, hogy legyen legalább elfogadható szavahihetőségi szintje. Egy-két másik kulcsfontosságú terület a definíciók. 27 módosítót kaptunk a kettes cikkkel kapcsolatban, ez a fogalom meghatározások köre, ide tartoznak azok az elemek, amelyek a, arra vonatkoznak, hogy mi az, hogy magas szintű képzettség, oktatás és szakképzés. Illetve az úgynevezett üzleti tevékenységeket hogyan határozzuk meg. Melyek azok a feladatok, amelyek ide tartoznak a rövid táv szempontjából. Úgyhogy kompromisszumos módosítókat szeretnék javasolni ebben a témában, ami a fogalom meghatározás. A másik a hatály a kék kártya vonatkozásában. Itt 28 módosítót kaptunk a hatály területében. Itt annak kiterjesztésétől a nemzetközi védelem alá esők, ez kényes kérdés, a harmadik országba tartozók, vagy az egyes területek törlése, amit a bizottság is javasolt. Én kompromisszumos módosítókat szeretnék javasolni ehhez, ehhez a cikkhez. Aztán jön egy másik terület, ami a kényes voltát takarja ennek, de más okoknál fogva, ez a fizetésekre vonatkozik. Az ötös cikkről van szó, itt a bekezdéshez több módosító született, itt töröljük, hagyjuk kötelezőnek, vagy egyszerűen csak a, a tolik határt változtassuk, ilyen javaslatok hangzottak el. Ez rendkívül kényes terület a Foglalkoztatásügyi Bizottság számára, nekem prioritás, úgyhogy megpróbálok kompromisszumot elérni a két szakbizottság között ezen a területen. Biztos vagyok benne, hogy az árnyék készítők is megvitatták ezt, mert ugye a fizetések küszöbértéke rendkívül kényes kérdés, de közös terület kompetencia. Aztán a hosszú távú foglalkoztatottság, itt 34 módosító született a 20-as cikkhez, aztán vannak olyanok, akik tiltakoztak ez ellen, Végül pedig mi történik a családtagokkal, ez a kérdés. Tehát megint csak a kék kártya birtokosairól van szó. Itt is kompromisszumos módosítókat fogok javasolni a kék kártya birtokosainak családtagjaira vonatkozóan, hogy hogyan tudnak hozzáférni a munkerőpiachoz, illetve hogy milyen jogokkal rendelkeznek, ha hosszú távon megkapja valaki ezt a kártyát. A LIBE és az EMPL árnyék jelentés készítőivel együtt a politikai frakciók prioritásainak szem előtt tartásával dolgoztunk együtt, és nagyon jó eredménnyel. Azonban összetettebb ez a kérdés, a migrációs jogalap ugyanis a munkaerőpiaci jogalaphoz is kapcsolódik az 54-es szabály értelmében. Én azt szeretném tehát lényegében, hogy szavahihetőbb, legális eszköz legyen a kék kártya, figyelembe véve minden kényes kérdést. Egyszerűen, pillanatilag egyáltalán nem használják, nem sokat ér, úgyhogy szeretnénk, hogyha uh, with all the detail that I've just... rendbe tennénk, anélkül, hogy most leírjam minden részletét ennek. Úgyhogy köszönet az árnyékjelentés készítőknek az eddigi munkáért, és akkor a kollégáknak adnám meg a szót, akik ezzel foglalkoztak. A néppárt és LCR kollégák milyen tudtak ma eljönni, úgyhogy először az ALDE árnyékjelentés készítőnek, Natáli Griszbeknek adom meg a szót, parancsoljon. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Claude. Először is szeretnék köszönetet mondani neked az ambiciózus tartalomért, hiszen te is emlékeztettél minket rá, egyeteműen a rugalmaságot célozza meg a kékkártyás mechanizmusnak Európában, és főleg vonzó jellegét, ami nagyon jó alap a mi munkánkhoz ezen irányelv kapcsán, amelyet frakciónk rendkívül fontos eszköznek tekint Európa vonzó jellegét illetően. Köszönet a rendkívül nyitott, inkluzív módszerért is, ahogyan együtt dolgoztál a Brit Fair Play nevében, melyet sikerült kölcsönözni az üléseknek, sikerült kompromisszumot találni, hiszen nagyon sok módosító született, kb. 600. Hogy gyorsan mondjam el, amit szeretnék. Frakcióm, a frakcióm által képviselt vonal egyértelmű, abból indul ki, amit a bevezetőben is mondtál, hogy az európai irányelv, amelyet kékkártyás néven illetünk, és amelyet most már több mint tíz éve fogadtunk el, nem működik. Vagy legalábbis nem jól, egyáltalán nem jól működik. Először is látjuk ennek az eredményét, mert nagyon kevesen rendelkeznek ilyennel Európában és főleg olyan összetett és komplikált formalitásokon kell átverekedni mindenkinek magát, aki ezt szeretné megszerezni. Ehhez még hozzátenném azt is, ami nem túl optimista megállapítás, de amely lehetővé teszi, hogy megértsük, hogy szükség van a korszerűsítésre, hogy az államok sem igazán végezték el a házi feladatukat, vagyis nem reklámozták, nem ösztönözték ennek az eszköznek a használatát, hogy ide vonzzák a tehetségeket Európába. Néha a konkurencia rendelkezést használták, aminek semmi lelke nem volt. Úgyhogy egyértelmű a dolog, több rugalmasságot szeretnénk, és ezt a módosítókban is megfogalmaztuk, amivel együtt fogunk foglalkozni, leszeretnénk, el szeretnénk törölni a határidőket, és pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy az első elképzelés, az első elv nagyon jól tükröződik jelentésedben, Claude pillanatnyilag másodszorban. Szeretnénk kiterjeszteni több személyre a kék kártya hatáját. Ez persze nyilván azt jelenti, hogy az irányelven szereplő fizetési küszöbértékekkel is foglalkozni kell. A 2005-ös szöveg dokumentum nem igazán működött, és úgy tűnik, hogy e, az egyik oka annak, hogy nincs megfelelő mennyiségben jelen az európai kékkártya, pontosan ez a fizetési küszöbérték. A nők, a fiatalok az alacsony fizetés miatt nem igazán folyamodnak érte. Aztán hogy ne csak a magasan képzett, magas szintű képzettséggel igénylőkre korlátozzuk, bizonyos területeken az irányelvnek alkalmazkodnia kell a munkaerőpiacunk realitásához, illetve a különböző tagállamok munkaerőpiacához. Ez volt a második pont amivel nyilván még majd foglalkozunk, és itt kompromisszumokat köthetünk. Végül pedig egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, ami számomra kulcs fontosságú. Egy olyan rendszer felé szeretnénk elindulni, amely valóban európai jellegű, egyszer csak, és a módosítókban ezért javasoltam egy átmeneti jelleget, amely több évig is tart, annak érdekében, hogy egyszer a végén majd fokozatosan olyan kék kártyánk legyen, amely az összes konkurens rendszert, nemzeti rendszert kiváltja majd. Így világosabb, hatékonyabb lesz, közös, valóban Európa szerte, amely lehetővé teszi majd, hogy tényleg az amerikai kártyával, a kanadaival és az ausztrállal vegye fel a versenyt. Tehát, hogy a mi kis kontinensünk vonzó legyen, és megfeleljen azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket minden vitánkban emlegetünk. Köszönöm. Thank you very much, Natalie. Um, and our GUI shadow is... Köszönöm, Natalie. Barbara, a GUE árnyék jelentőstevője. Én főleg az előadónak szeretnék a kiváló együttműködésért köszönetet mondani körünkben az jelentés készítő körében. Én úgy gondolom, hogy a 2009-ben létrehozott kék kártya több szempontból kudarc volt. Főleg csak Németországban használják. Nem azért, mert Németország európaiabb lenne, mint a többi, hanem azért, mert nem úgy működik, ahogy kellene. És vannak olyan országok, ahol jobb rendszerek és inkluzívabbak működnek, mint például Svédországban. Tehát a cél az, hogy egyszerűsítsük a kékkártya megszerzésének módját, és ezen legális útján működjön a migráció, és legyen olyan erőteljes, mint az amerikai zöld kártya. Ezért szeretnénk, hogyha a menekül státuszt kérők is kérhessenek kék kártyát, és alapvetően ítélem meg, hogy három év elismerés, három év tapasztalatot kellene egyetemi szinten elismerni ehhez. Szerintem a kártya megszerzésének fő akadályt el kellene hárítani, mert most túlságosan alacsony a fizetési küszöbérték, ami az egyik legfőbb oka volt annak, hogy nem működött a kártya. Javaslom azt is, hogy limitáljuk egyértelmű módon az államok számára azt a lehetőséget, hogy ideiglenesen blokkolják a munkaerőpiachoz való hozzáférést és a kék kártya használatát. Javaslataimba beillesztettem annak a lehetőségét is, hogy online is lehessen kérni kékkártyát. Végül több könnyítést is javasoltam Európán belül, illetve a család egyesítést. Tényleg örülök, hogy megállapíthatom, hogy nagyon sok árnyékjelentés készítő hasonló módosítanítványokat fogalmazott meg az enyémekhez, és remélem, hogy a lehető leggyorsabban legambiciózusabban fogunk megállapodni, úgyhogy sok sikert kívánok a jelentés készítőnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara. Bodó kapszót. A svéd rendszer sok utalás történt. Örülök annak, hogy ezt felvetették a kollégák, illetve Bodó. Azt gondolom, hogy ez egy jól működő rendszer. Budó parancsolj, mint a zöld jelen és tövő. Köszönöm szépen. Jó, Att hát, hát, jag ofta nämner det sätt som vi arbetar i Sverige därför att jag tycker att det har varit väldigt bra. Vi gjorde... Természetesen többször említettem azt, hogy Svédországban mindezt hogyan kezeljük, én ezt jónak találom, megváltoztatok a dolgokat, ennek pozitív hatása volt, éppen ezért térek erre újból és újból vissza. És el szeretném mondani azt, hogy jó az, hogy a zöldkártyás irányelvet a magasan kvalifikált személyekre néző alkalmazók ez segíti a mobilitást, és azt gondolom, hogy e, ez egy jó javaslat, amit a bizottságtól kaptunk, természetesen ezt a parlament még tovább javíthatja. Amit e, problematikusnak tartok, az az, hogy Európában azt mondjuk, hogy igen, vonzóbbá kell tenni Európát a magasan kvalifikált munkaerő számára. Itt azonban csak a magasan kvalifikált munkaerőről beszélünk. Azt gondolom, Svédországban 8 alkalommal adtunk ki kék kártyát. Volt idő, amikor sokan vándoroltak be magasan kvalifikáltak Svédországba, de ők a nemzeti rendszeren keresztül érkeztek hozzánk. Most attól tartunk, hogy a kékkártyára vonatkozó irányelv arra is felhasználhatóvá válik, hogy ez megnehézíti magasan kvalifikált munkaerő érkezését. És hogy ez nehezebbé teszi mindezt. A bizottság felé már megfogalmaztam ezt a kérdést, és ők többször elmondták azt, hogy a nemzeti rendszerben ez így működik, és mindaz, ami nem esik a, a blokkád irányába alá, azt kívül kell hagyni. Európában idősödik a lakosság, de ez nem csak nálunk van, így, hanem az egész kontinensen jellemző jelenség. Az egyetlen kontinens, ahol egyre fiatalabbak az emberek, az Afrika, és ez már több éve így van. Közel keletről nincsenek igazán statisztikai adataink, de minden kontinensen idősödik a lakosság. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek igénybe kell venni a forrásokat. Fontos, hogy vonzóak legyünk, de nem csak a magasan kvalifikáltak számára. Megváltoztattuk a törvény Svédországban, és abból indultunk ki, tulajdonképpen nem volt munka célú bevándorlás, mindenki a menedékjogi rendszeren keresztül érkezett hozzánk, éppen ezért a menedékjogi rendszerünk szinte összeomlott, és voltak olyanok, akik munkavállalás engedélyt is kértek, megváltoztattuk a jogi környezetet a magasan kvalifikáltak számára, viszont a alacsony képzettek is kérhettek munkavállalási engedélyt, és ezzel tehermentesítettük a menedékjogi rendszert. Akik munka célú bevándorlással érkeznek Svédországba, már kérvényezhetik a munkálási engedélyüket, mielőtt Svédországba jönnek. De hát ez, ez, ez egy törvényes úttá vált a munka célú bevándorláshoz, különböző típusú bevándorláshoz. És ezzel a bevándorlási rendszerünket is jobban meg tudtuk szervezni. Tehát a menedékjogot kérőt a menedékjogi szabályok alapján bíráltuk el, és a gazdasági célú bevándorlókat, tehát munkaerőbevándorlás más csatornákon történt ők munkavársengedélyt kértek, és létezik még a befogadási irányelv, vannak, akik a menedékjogi rendszeren keresztül érkeznek hozzánk, ők úgy érzik, hogy joguk van a menedékjoghoz, viszont eh, ezek nagyon szigorú szabályozások. Megélik Európában most azt, hogy mondjuk elutasítják menedékjogi kérvényüket, és akik már idejes országban dolgoznak, nekik lehetőségük van arra, hogy eh, gazdasági bevándorlóként tovább dolgozzanak, tehát ha elutasították menedéki jogi kérelmüket, abban az esetben is az elején voltak problémánk a bérezéssel kapcsolatban, de ezt korrigálni tudtuk, és a szakszervezetek, a, a munkáltatók szintén igénybe veszik ezt, és a szakszervezetek azonnal jeleznénk, hogyha nem megfelelő bérezést kapnának a bevándorlók. Léteznek a, a, a bérküszöbök, ez szerepel a kékkártyás szabályozásban. Nálunk a tárgyalásokat a munka erőpiaci partnerek folytatják, különböző szakmai kategóriáknál, ha én például magasan képzett kertész vagyok, akkor egy olyan fizetést kell, hogy kapjak, amely megfelel a svéd fizetésnek, tehát ugyanannyit kell, hogy kapják, mint egy svéd kertész. Mert hát a mi rendszerünk egy olyan rendszer, amely talán másutt is működheti Európában. Ami menedék eh, jó kérelmeket illeti, a menekültek kérhetnek eh, kék kártyát. Nálunk nagyon sok eh, magasan képzett emberek ér jogi kérelmet, néha éveket veszítenek, és veszítenek kompetenciáikból. Például egy szívsebész, akinek éveket kell várnia, hogy munkát kapjon, megnézíti a helyzetét. Tehát lehet, hogy Svédországban nincsen szükség szívsebészekre, de mondjuk Franciaországban igen, és ez itt a kékkártyás rendszer működhetne azért, hogy ezek a magasan képzett szakemberek mozoghassanak Európában. Tehát azok, akik menedékjogi kérelmet eh, nyújtottak már be, és például a válaszra várnak. Vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ez túl messzire megy, a tagországi rendszerek mások, viszont a, a nyitottság már megmutatkozik, a kíváncsiság is. Sokan kérdezték meg, hogy ez a rendszer hogyan működik Svédországban. Nem csak magasan képzett gazdasági célú bevándorló van, más típusú bevándorlók is léteznek, akik hozzánk jönnek. Nem történik meg az, hogy ők egyszer csak nem jönnek. Évek óta érkeznek hozzánk, és hogyha legális bevándorlásra van lehetőség, a alacsony számára is, akkor ők hivatkozhatnak a menedékjogi rendszerre egyrészt, illetve gyakran fekete munkát kezdenek el végezni, és remélik azt, hogy nem találják meg őket, így alakul ki a párhazamos gazdaság. Én jónak tartom a kékkártyás irányelvet, azt gondolom, hogy ez a vitákat megalapozza majd, és intenzíven foglalkoztam a szöveggel, ha, szeretném, ha a bizottság és a tanács is foglalkozzon ezekre a kérdésekkel, illetve érdekelne, hogy más országokban mindez hogyan működik. Elnök, köszönöm szépen. Érdekel téged ez a téma. Igen, annak idején is, amikor Svédországban megváltoztattuk a törvényt, elnézést, ez csak a brit humorom volt. Köszönöm. Gabriel asszony volt a uh, Shadow, Laura Felára, Libretun úr. Ők is bekapcsolódtak a munkába. Krisztin, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőként, illetve jelentéstevőnek egyetértek a Koreográfiában az irányába áttekintés lehetőséget biztosít arra, hogy a legális utakat erősítsük meg, és hogy vonzóbbá tegyük az összes tagországban a kék kártyát. Két módosítót emelnék ki, amelyeket benyújtottam. A 148-as, amely az európai eh, foglalkoztatási rendszerekhez jó forrás hozzáférést hivatott biztosítani. Nagyon fontos, hogy a foglalkoztatási csoportok megfelelő segítséget nyújtanak, és fontos, hogy a harmadik országokból érzők, érkezők munkát találjanak Európában. Akkor, amikor megérkeznek Európába, a 151-es módosító pedig az összes munkáltatóra történő kiterjesztése vonatkozik. A lista nem elégséges, abban az esetben, ha kizárólag a magasan képzetteket foglalja magába. Minden típusú munkavállalóra, minden típusú kompetenciával ki kell terjeszteni, olyan esetekben, amikor európai nem találnak egy adott munkára. Tehát itt a demográfiai kihívásokkal szembe kell néznünk, a lakosság előregedik, és Európának egyre több munkaerőre lesz szüksége. Fontos, hogy egy igazságos rendszerre tegyen javaslatot az Európai Bizottság, hiszen ezekre a munkavállalókra Európának sürgősen szüksége van. Nagyon köszönöm szépen, Krisztin, hogy Bodó említette, Laura Carrado itt van velünk a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdés hangzott el a hatálykibővítéséről, kibővítéséről, illetve más típusú bevándorlókról. Ez egy fontos vita, és most pontként osztozunk ebben az aggályban. Nagyon fontos, hogy a meglévő csatornákat jobban megvalósítsuk már most, is sok ilyen csatorna létezik európai szinten, de nemzeti szinten is, amikor ezek nem harmonizáltak ugyan, Hát ezek léteznek, meg kell őket valósítani az alacsony számára is, és szívesen folytatjuk a, a vitát a több szabályozás bevezetésére az alacsonyan képzettek számára. A fitness checket indítottuk el bevándorlásról, szükségünk van alacsonyan képzettekre, és viszont fontos nem szabad, nem szabad az irányelvet szem előtt azt az eszközt, amelynek célja a szabályok kialakítása magasan képzettek számára, hogy őket vonzuk be Európába. Tehát, hogyha a hatály kibővítése felé mozdulunk el, és túlságosan kibővítjük a hatályt, akkor elveszítjük azt a lehetőséget is, hogy itt javítsuk a szabályokat, és ezeket vonzóbbá tegyük. Hiszen az, hogy több jogot garantálunk a kékkártyásoknak, kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy itt a speciális kategóriájú csoportra gondolunk, illetve a tagországok is őket szeretnék bevonzani. Tehát azt gondolom, hogy arra kell összpontosítani, hogy ezt az eszközt hogyan javítjuk, hogyan javítunk ezen az eszközön, és hálásak vagyunk azért, hogy a bizottság céljait a parlament is támogatja. Vannak olyan pontok, ahol különböznek véleményeink, de örüljük, örülünk a parlament támogató. Hát fontos arról folytatni a vitát, hogy hogyan vonzuk be a magasan képzetteket. A gazdasági bevándorláshoz természetesen más csatornákat is meg lehet nyitni. Erről köszönjük szépen, értjük a bizottság véleményét, ezt már most talán harmadik alkalommal hallottuk. Köszönöm szépen, nagyon fontos, hogy a kollégák eh, az árnyékjelentéstevők is erről halljanak. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők munkáját, ez egy bonyolult anyag, és örülünk annak, hogy e, e, tökélet munkát végeztek, a kompromisszum e, remélhetőleg mindenhol kialakul időben, ahhoz, hogy május 3-án szavazni tudjunk a szakbizottságban. Köszönöm szépen kollégák, 12 órakor folytatjuk a szavazással, és addig egy kis kávészünetet iktatunk be. Nem túl hosszút, 12 előtt 5 perccel folytatjuk a munkát, ha nem, akkor veszekedni fognak velem. Szerencsére közel van a kávézó, mindenki jöjjön vissza 11.50-re.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

Okay, colleagues, um... Tisztelt kollégák! A rendkedvéért szeretném elmondani, hogyha mindenki leült, hogy remélem mindenkinek itt van az elektronikus szavazókártyája. Nem tudom, hogy van-e valaki, akinek nincs itt a szavazókártyája, azt kérem jelezze. Úgy látom, hogy mindenkinek megvan. Nos, akkor, ami a szavazati sorrendet illeti, Ugye először az adatvédelmi pajzsal kezdjük. Ami az adatvédelmi szavazatot, vagy az adatvédelmi pajzs szavazatot illeti, mindenki figyel. Igen, igen, uh, Brokk Libe, szavazunk. Just, I mean, the, these are close votes. I want to make sure everyone is settled and... Mivel szoros eredmény várható, ezért szeretném megvárni, hogy mindenki leüljön. Azért nem szeretném, hogy megsérüljenek, kérem mindenki nyugodtan üljön le. Mindenki leült, mindenki elhelyezkedett, még Stevens asszonyt is megvárjuk. Rendben. Egy valaki jelezte, hogy nincs itt a szavazókártyája. Fontos nagyon, hogy figyelemmel kövessük, mert szoros szavazat várható. Van-e még valaki, aki esetleg nem rendelkezik szavazókártyával? Nem? Rendben. Második bejelentés. Név szerinti szavazást kért az ALDE a végszavazás esetében az adatvédelmi pajzs állásfoglalás kapcsán, és a 208-as szabály értelmében annak hármas bekezdés, illetve a 68A bekezdés értelmében a bizottság 20%-ának ezzel egyet kell érteni. Úgy látom, hogy senki nem, senkinek nincs ellenvetés, akkor ez így lesz. Ezen kívül vannak szóbeli módosítók, nézzük, hogy mindenki tisztában van -e ezekkel, ez az ötös módosító, tízes, Weidenhozer, 35-ös, Intfeld, 46-os, Voss és Holmeyer, és 59-es Ernst. Mindenki tisztában van ezekkel a módosítókkal, ezek szóbeli módosítók voltak, tehát ezeket olvastam föl, hogy mindenki tisztában van-e velük, remélem mindenki tudja, hogy miről beszélünk rendben. A normális szabályokat követve fogunk eljárni. Kezdjük el a szavazást. Hatos módosítom, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Um, a néppárt szavazatait kell megnéznünk. Sógor úr is elveszítette a kártyáját. Igen, akkor kézzel jelezzék. Hogyha negatív, akkor kérem a hüvelykújukkal lefelé mutassanak, hogyha pedig egyetértenek, akkor fölfelé nagyon fontos, hogy mindenkinek a szavazatát figyelembe tudjuk venni. Tehát akkor elutasítottuk a hatos módosítót. 9-es megnyitom a szavazást. Elnézést, hetes módosító, megnyitom a szavazást. Rendben, rendben, semmi gond. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. When I'm wrong, I'm wrong. The vote is closed. Lezárom. elfogadtuk. 9-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes szóbeli módosító, a szőli kifejezése, eltörlése a javaslat. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. 38-as, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös szóbeli kiegészítéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. A néppártnak plusz egy szavazata van, Tehát lezártam a szavazást, de a néppártnak egyel több szavazata volt, mint kellett volna. Elfogadtuk összességében. 36-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Mindenki, rend, mindenki egyetért? 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 51-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 53-as, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötvennégy. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, kedves kollégák, vissza kell mennünk az 58-as módosítóra. Megnyitom a szavazást, tehát az 58-asról. 58-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59, szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. hatvan hetes blogban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A citációk jönnek. Egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Végszavazás következik név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Lezárom a szavazást. 29 igennel, 25 nemmel, egy tartózkodással elfogadtuk. Kedves kollégák, a következő szavazás jön. A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott Schengeni vívmányoknak a horvát köztársaságban történő alkalmazása. Meló úr, egyet szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 igennel, 3 nemmel egy tartózkodással elfogadtuk. Gratuláljunk az előadónak, Meló úrnak. A következő A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere, megnyitom a szavazást, ez a következő, lezárom. elfogadtuk, 47 igennel, 7 nemmel, egy tartózkodása. A következő Sargentini asszonyi a DNS adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igennel, 6 nemmel, két tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Következik Tomás Csedowski jelentése a daktiloszkópia adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről. Megnyitom a szavazást, ez több országra is vonatkozik. Lezárom a szavazást. 47 igennel, 6 nemmel, két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az eladónak. Azt hiszem, hogy megérdemli a tapsot. Vagyis ezt szeretné. Nem, szeretne beszélni, de azt nem hiszem, hogy lehet. Hajszmenova asszony jelentése hasonló témában. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Negyvenhat igennel, hat nemmel, két tartózkodással elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Végül pedig több országban automatizált adatcsere, Grappini asszonyi, megnyitom a szavazást. A gépjármű nyilvántartási adatokról lezárom. Gratulálunk Grappini asszonynak. Köszönöm vége a szavazásnak. Köszönöm ezt a fegyelmet. Akkor most jön a 26-os pont. Kérem, hogy csendben menjenek ki, mert még van egy napi rendi pontunk a napi renden. De nincsen biztos. I'm so sorry. Um, I'm losing my mind here. Elnézést kérek. Teljesen elment itt az eszem, itt két óra van feltöltetve. Elnézést kérek. Kedves kollégák, elnézést kérek. Most mindenki mehet ebédelni, meg a saját életét élni. A biztonság, belső biztonsági párbeszéd kettő órakor kezdődik. Kérem, jöjjön mindenki vissza időben. Elnézést kérek, menjen mindenki ebédelni. Köszönöm szépen. Biztos valami másra gondoltam. Köszönöm.